So, ladies uh, and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem mindenki foglaljon helyet. Sose Nem gondoltam volna, hogy valaha is az Európai Parlament legfontosabb szakbizottságának elnöki posztját foglalhatom el, az AFET elnöki posztját. M Project 10 perc múlva érkezik, és én azt javasoltam, és alig merem elmondani, hogy Jerzy Buzek volt elnök vagy át a posztot, mert két-három nap öregebb, mint én. Kis vita övezte ezt a dolgot, de aztán Szilvió meg azt mondta, hogy én vagyok az Európai Parlament legrégebb óta szolgáló képviselője, és bár öregednek nézek ki, mint te, úgyhogy már ezért is mégiscsak én vagyok, aki az elnöki posztot elfoglalom most, is üdvözlöm Önöket. És aztán még nagyobb öröm számomra az, hogy üdvözölhetem Jordánia külügyminiszterét, Nasser Jude urat, aki a jordáni Hasemita királyság külügyminisztere. Tapsoljuk meg őt, kérem. Nagyon örülünk, hogy nagykövete is itt van. Nagyra értékeljük nagykövetének, hazájának nagykövetének munkáját, és örülünk annak is, hogy ő felsége, a Jordán király is nem sokára vendégünk lehet. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, nem szeretnék visszaélni az alkalommal, hogy én elnökként beszélhetek önökkel, csak pár percig szeretnék szerényen szolgálni a szakbizottság munkáját, amikor a, a, a, már Brock úr befut, azonnal elhagyom az elnöki puspitus, hogy egy kivételes alkalom, hogy itt uh, ezt a széket. Miniszter, miniszter úr, kérem, hogy szóljon a parlament előtt. Köszönöm szépen, Pöttering elnök úr. Elnökként fogom szólítani, ha megengedi. Tíz percünk van még, még Brock úr megír, úgyhogy addig elintézzük a fontos dolgokat, és amikor megjön, akkor már csak a kérdésekre válaszolunk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok e nagy hírű szakbizottság előtt újra, legutolsó alkalom két éve volt, hogy ezt tehettem, hogy szólhattam az önök körében, meghallgathattam bős tanácsaikat, és válaszolhattam szerint tudásom szerint kérdéseikre. És azt is el kell mondanom, hogy mindkét úr, mindkét elnök jelölt úr, igen, fiatalos, inkább bölcsességük és tapasztalatuk az, ami tekintélyüket adja, mert hogy fiatalnak néznek ki ami pedig a kihívásokat illeti valóban közösen kell ö, szembenéznünk ezekkel, és az önök, önök tanácsai uh, nagyon hasznosak lesznek, és nekem megtiszteltetés, hogy az ön balján ülhetek. Az elmúlt két évben, amióta utoljára az önök körében jártam, az európai-jordán kapcsolatok körében több mérföld követ hagyhatunk magunk mögött több fontos eseményt. Jordánia egy erősített státuszt kapott másfél évvel ezelőtt az Európai Unióval fenntartott viszonyában. Erre nagyon büszkék vagyunk. Úgy gondoljuk, ez jól tükrözi azt a valóban kiváló kapcsolatot, amelyet az EU-val kapcsolatban feltartunk. És Jordánia részéről ö, komoly vállalás is ez, amelyet magam személyesen is képviselek, válasz amellett, hogy tovább erősítjük kapcsolatainkat Európával. És volt egy második ö, ilyen esemény a Jordániában a Holtenger partján egy EU jordániai csúcs találkozó. Sok jordániai polgár ö, emlékezni fog erre. Európa keményen kiálltak Abdullah, második Abdullah király mellett szolidaritást mutatott Jordánia mellett, azon gazdasági és társadalmi reformprogram mellett, amelyet Jordánia végrehajtott, és amelynek letéteményese ő felsége. És az Európai Bizottság, az IBRD, e az e IIB, különféle európai szervezetek, közöttük az Európai Parlament, annak több képviselője személyesen jelen volt ezen a találkozón, politikai pártok, civil társadalmi szervezetek, médiumok nagyon-nagyon, számomra nagyon fontos és kiváló találkozó volt, ahol szintén a Jordán ö, civil társadalmi szervezetek, politikai pártok képviselői, sajtó, üzletemberek ö, és európai vállalatok vezetői találkozhattak, és ugyanez elmondható kormányzati szervek és egyszerű emberek között is a öfelsége által tartott ebéden is tovább folyt ez, és a Task Force ezen erőteljes megjelenítése nem csak azt mutatta, mennyire szilárdak a kapcsolatok Európa és Jordánia között, hanem arról is tanúságot tett, hogy Európa bízik Jordániában, és bízik ő felsége politikájában. Abban, hogy egy evolúciós folyamatot vezet a Jordán király, vezetett és vezet, egy egyébként nagyon ö, instabil térségben. Mi nagyon köszönjük ezt a bizalmat, és minden Jordán érzi, mennyire fontos a reformok visszafordíthatatlan folyamata. Most ünnepeljük a tizedik évfordulóját annak, hogy a Jordán Európai Társulási Megalapodás életbe lépett. Tehát az elmúlt tíz évben nagyon sokat tettünk, nagyon sok projekt kezdeményezés jár sikerrel, bízvást mondható, hogy sikertörténet a kettőn kapcsolata. Nagyon büszkék vagyunk tehát az Európával fenntartott kapcsolatunkra, és továbbra is ö, komoly célunk, hogy javítsuk, erősítsük, fenntartsuk ezt a viszonyrendszert. Európával nem csak barátságot tartunk fenn, hanem egy tényleges, igazi partneri viszonyt olyan partneri viszonyt, amely modellértékű példát nyújt arról, hogy a világ rész, azon a részen, ahol mi élünk, ahol az elmúlt 18-20 hónapban is elképesztően tumultuózus események játszottak le, e térség kellős közepén hogyan lehet egy stabil ország részéről jövőt kielő úton szilárd kapcsolatokat építeni Európával. Ez a Jordán példa. Eston asszony is nemrégében járt Jordániában, erősítve azt a, ezt az előbb vázolt baráti viszonyt, melyet ápolunk, és Bernardio Leon és többi a bizottságban dolgozó barátunk és a parlament dolgozó barátunk is ápol. Ezzel a bevezetővel tehát a, a, annyit szeretem mondani, hogy a politikai folyamat támogatá, is támogatást élvez Európa részéről Jordániában, illetve azon gazdasági kihívások megválaszolásában, amelyre a Jordániának kell válaszokat találni, és számíthatunk az európai projektekre. A jordániai KKV-k is számíthatnak, és általában a, a közlekedési, energia és energetikai és vízellátási projektek, amelyek nem csak Jordán érdekét szolgálják, hanem az egész térség érdekét is élvezzük Európa támogatását. Megbeszéltük a, a Jordánia által eddig tett lépéseket európai partnereinkkel, és azt is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni az országok következőkben. Mindezt olyan szellemben, amit, amit egy nagyon erős európai üzenet pozitív üzenet jellemez, nem csak Jordának címezve, hanem az egész térségnek címezve. Még egyszer szeretném megköszönni tehát mindannyiuknak ezt a barátságot, ezt a partneri támogatást. Itt Brüsszelben is, máshol is kifejtem, hogy a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást illetve az EU és Jordán közötti mobilitás segítő intézkedések mennyire hasznosak lesznek, és remélem, hogy jövő hónapban elindulnak ez a tárgyalásaink. Hölgyeim és uraim, nem akarom most ö, olyan információval bombázni önöket, amelyet már úgyis tudnak, ismernek. A világ egyik legnagyobb súlyú szakbizottsága, az Európai Parlament külügyi bizottságról beszélek. Ezért inkább azt gondolom, és hát egy sokkal intelligensebb szervezet önök, mint én személy szerint vagyok. Úgyhogy nem akarom őket fárasztani tényekkel. 2011-ben, amikor a, a világgazdasági fórum mellett szervezett holtengeri találkozón ültem, és egy szekció ülést vezettem, amelynek címe a geostratégiai forgatókönyve 2012-re volt. Első nyilatkozatom azon a ülésen. egyébként a televízió adta egyenesben, Ámer Musa, az Arab Liga elnöke is ott volt, meg az egyiptomi el, akkori elnök jelölt, meg, meg Tony Blair, és sok vezető. No, ott akkor azt mondtam, hogy nevetséges bár, bármelyikünk számára azt gondolni, hogy mi majd 2012-re geostratégiai forgatókönyveket vázolunk fel. Hiszen most, mondottam, 2010. októberében, amikor ültünk, senki sem tudta, hogy mi fog történni 2011-ben. Úgyhogy beszéljünk a máról, a ma valóságáról, és ne azt találgassuk, hogy mi lesz majd a következő évben. A 2011-es év való igaz, egy nagyon uh, eseménydús év volt a közel-keleten és Észak-Afrikában. Én is, mint mások, használom a kife- az arab tavasz kifejezést, helyett inkább az arab ébredést címet adnám ennek a folyamatnak. Nem az első arab ébredés volt ez, ám az első olyan, amikor a nép többsége támogatta azt. Jordániában büszkén mondjuk azt, hogy a lakosság 70%-a 30 év alatti. Jó részt tehát ifjúság alkotja a társadalmat, nem csak nálunk, hanem a közel-keleten és Észak-Afrikában. Ez a folyamat tehát az ifjúság részéről indult, az igazságért, az egyenlőségért, a méltóságért, a lehetőségért folytatott mozgalom volt, ab, egy olyan törekvés, amely a jövő formálásában szeretett volna részt vállalni, abban a folyamatban, ahol az emberek magukat tudják irányítani. Úgy érezték, a fiatalok megfosztják őket ezektől a jogaiktól, holott ez a jog elidegenítetlen politikai jog minden társadalomban. E megfosztottságuk tudatában emelték fel hangjuk, hangjukat, ez volt az arab ébredés. Végül aztán az észak-afrikai és közel-keleti vezetők, és én általában őszintén beszélek, arról vagyok ismert, hogy nem nagyon ö, igyekszem puhán fogalmazni, három lehetőség előtt álltak. Első lehetőség az volt az arab vezetők számára, hogy tudja, tudván azt, hogy kikerülhetetlenül jönnek a változások. Vajon igazodunk a változásokhoz, intézményes szempontból, meg általában, vagy ellenállnak a változásnak, és elszenvedik annak következményeit, ahogy ezt láttuk több közel-keleti és észak-afrikai országban, vagy inkább élére állunk a változásnak, és magunk vezetjük azt. Büszkén mondom azt, hogy az utóbbi, vált, az utóbbi opció mellett csak a Jordán király állt ki, egy olyan gazdasági és társadalmi programot, reformprogramot elindítva, amely évekkel megelőzte az arab ébredést. Ezek tények, nem üres szavak, nem klisék, vagy nem óhajok, vagy, vagy, vagy, vagy üres dicsérő szavak. Tartsak szünetet? Thank you very much, Mr. Cotton. May I continue, sir? Folytatod, uram? Hol is, hol is tartottam? Tehát ezek nem, ezek tények, nem öndicsérő szavak, hanem olyan tények, amelyekre büszkék vagyunk Jordániában. Ahogy Keti Aston mondotta, és idézem, változás káosz nélkül. Egy elő, a, té, az eseményeket megelőző politikai reform folyamat. Ez a gazdasági és társadalmi reform évek óta folyik, ahogy ő felsége a király mondotta, sokszor két lépés előre, egy lépés hátra, tehát olyan tényeket is figyelme kell venni, amelyek fölött nincs ellenőrzésünk, amely a térség más országaiból érkezik, tehát óvatosan kellett haladni, de a haladás elkerülhetetlen. Jordánia a közel-kelet szívében áll. Régóta a civilizáció keresztútja Jordánia, ez ma is így van. Nem csak az ókori, vagy nem csak a régi, meg az új civilizációk, keresztútján, hanem egyfajta vezetőként a közel-kelet egyik keresztútján van Jordánia, kelet és nyugat, észak és dél közötti kapcsolódási pont Jordánia. Sokszor felteszik a kérdést, miért van szükség a két lépés előre, egy lépés hátra haladásra? Politikai reformok tekintetében sokszor a régió politikája rá, ránk erőltet bizonyos dolgokat. 2002 és 2008 között három háború folyt le a térségben. Olyan térségben, ahol nagyon kicsik a távolságok. 2003-ban iraki háború, 2006 libanoni háború, 2008 gázai háború. Néha bizony ez figyelmeinket, figyelmünket és forrásainkat is elvonja a belső reform folyamattól, ezek a, a külső folyamatok, és persze politikai szempontból az, hogy nincs egy életszerű tárgyalási folyamat, amely az izraeli-palesztin dimenziót feloldani látszana, ez is megterheli a reform, reform folyamatot, a politikai reform folyamatok ütemét. Nálunk is, meg más országokban, a térségben. A gazdasági reform térségben újra is újra emlékeztetnünk kell a világot, hogy Jordánia meg szembe kell nézzen gazdasági kihívásaival, vállalnia kell azokat a gazdasági nehézségeket, amelyek a térségben kialakulnak, ám végső soron látnunk kell, hogy Jordánia energiatartalékának 86%-át exportálja. Csak tavaly, 2011-ben két elég nehéz tényel kellett szembenéznünk. Először is az olaj ára 2000 10. szeptembere és 11. áprilisa között 50 dollárral növekedett hordonként, minden dollár 25 millió dolláros plusz költséget jelent a Jordán költségvetésben. 50-szer 25 millió kiszámolható, egy kis ország, mint Jordánia számára ez nagy teher, ami az olajár emelkedésből adódott. A másik pedig a gáz, az egyiptomi gázszállítások leállítása volt. Felrobbantották 12-szer 2011-ben a csővezetéket. És minden alkalommal két-három hétre leállt, vagy egész hónapra a gázszállítás. Minden egyes nap leállás a gáz, gázimportban 5 millió dolláros eh, terhet jelent a Jordán gazdasága. Tehát egy 125 napos leállás, szorozva napi 5 millió dollárral számolják ki, mennyi az. És mindezek mellett gazdasági reform terveket kell végrehajtanunk, elkötelezett módon is, de oly módon is, hogy a tényekre figyelemmel vagyunk. A változás folyamata azonban, amely Észak-Afrikában közel-keleten beindult, vagy fordalmi, vagy revolúció, vagy evolúció útján jár. Két fordalmi változást láttunk, két gyors kataklizmaszerű változást, amely rendszerváltással járt, ám erőszakkal is, amely Egyiptomban korlátozott és, és kezelt volt, Egyiptom és Tunéziában, illetve durvább, elhúzódó, súlyos erőszak kis kísérte ezeket a változásokat más, térs, más országokban. Láthattuk ezt Líbiában, Jemenben, és mint mondottam, Szíriában is a szemünk előtt zajlanak ezek a dolgok. És ott van egy evolúciós út is, és büszkén mondhatom, hogy mi ezen járunk. Ő felsége hita, hite az ifjúság erejében, az ifjúság már elő potenciálban vezetett oda, hogy Jordánia, a jordán politika előre néz, és igyekez, meg, igyekez megtenni mindent az ifjúság kezébe adni azt a hatalmat, mely révén a saját jövőjét alakíthatja. Lássuk, mit tettünk ennek érdekében 2011-ben. Az arab tavasz láttán, a ő felsége azt mondta, ez a lehetőség a kezünkben, hogy pozitív hasznát lássuk ennek, felgyorsítsuk gazdasági és társadalmi reformjainkat. Persze továbbra is sokszor néha vissza kell lépnünk, miközben haladunk előre, mert külső erők kényszerítenek bennünket erre, ám a kötelezettségvállalásainkat gyorsítani kell, a reformokkal gyorsítani kell, és ez látható, kézzelfogható eredményeket hozott. A Nemzeti Párbeszéd Bizottság folytatta munkáját, ennek fényében 2011-ben két fő téma mentén, egyrészt azzal a céllal, hogy egy modern választási törvényt fogadjunk el, és egy párt törvényt fogadjunk el. Mert Jordania számára nem azt mondtuk, hogy a reform egy, egy nyílt végű folyamat, amely ki tudja, hova vezet majd, hanem leszögeztük a, egy a parlament, egy tényleges választások által megválasztott parlament révén létrejött demokratikus kormány az a végcél, amely a reformok célja. Ennek érdekében kell egy modern, működőképes választási törvény, és szükség van egy olyan politikai térképre, amelyet a megfelelő párt törvény határoz meg. Mint tudják, Jordániában működnek politikai pártok, évtizedek óta működnek politikai pártok, azt is tudják bizonyal, hogy egy-két párt kivételével, amely doktri, ideológiai doktrinával bírnak, a többi párt inkább egy-egy személy vagy csoport körül alakult ki, vagy nem politikai platform mentén szervező pártok ezek. Ami persze rendben is van, joguk van bárkinek bármilyen pártot szervezni, ám az új párt törvény egy, a, a politikai pártoknak egyfajta kultúráját igyekszik megteremteni, hogy a fiatalok aktivizálják magukat pártpolitikai szinten is, politikai érdekek mentén megszervezve, hogy aztán szavazhassanak arra, arra szavazhassanak arra a pártra, ami őket képviseli, és ne arra a pártra, amit, amely csak úgy szerveződött. Etnikai vagy más alapon. Az ellenzék azt mondotta, hogy 29 módosítót a 952-es alkotmány 29 cikkét kell módosítani. Ő felsége a király abban az értelemben előtte járt a folyamatnak, hogy azt mondotta, végső soron nem csak 29 módosítást akarunk áttekinteni, az egész alkotmányt szeretnénk átírni. Ez történt, a királyi bizottság 16 hét alatt elvégezte az előzetes munkát, és a módosítókból a 120-ból 46 cikket módosítottunk, módosítottak, a parlament ezeket ratifikálta, és életbe is léptek szeptember 1-én. Ezek az alkotmányi elemek több mindent lefednek, de többek között. Először a régió történetében felállítanak egy független bizottságot, hogy a választások felügyeletére legyenek az akár parlamenti vagy helyi hatósági választások. És nem csak nem csak a változásokat kell felügyelje a Választási bizottság, amelyet az alkotmány létrehozott, hanem le is kell vezesse, le kell vezényelje a választásokat. Néhány nap múlva fogadja el a parlament ezt a törvényt, most folyik a vitája, akkor a Választási bizottság jelölheti ki a választás napját, mikéntjét, a mechanizmusokat, bekapcsolva az ország bármely testületét ebbe a választási folyamatba. Ez az evolúció, a fejlődés egy fontos lépése. Aztán az alkotmánymódosításban szerepel az alkotmánybíróság felállítása, amely majd értelmezi az alkotmány elemeit, tehát ez túlmutat a mostani bírósági vagy parlamenti rendszereken az alkotmánybíróság. Létrehoztunk egy független bizottságot, a politikai pártokra vonatkozó törvény is parlament előtt van, az önkormányzat törvény is a parlament előtt van, ennek alapján lesznek majd helyhatósági választások. Tegnap az alkotmánybíróság törvényét terjesztettük be, és a közeljövőben az új választási törvényt is beterjesztjük Ezzel a kormány eleget tett ígéreteinek az alkotmánymódosítás terén, és reméljük a parlamenti vita ö, mielőbb le is zárja ezt a folyamatot politikai reform és a társadalmi gazdasági reform kézek kézben jár. Nem lehet politikai reformot végigcsinálni gazdasági reform nélkül például. Mi mind a kettő mellett el vagyunk kötelezve, annak ellenére, hogy nagyon sok kihívást is, érzékelnünk kell. Az, hogy a térségben nincs béke és biztonság, az is egy súlyos gond számunkra, súlyos agály, ám Jordánia azt hiszem a, a stabilitás záloga és szigete, ahogy ezt többen is önök közül is elmondták. Az arab tavasz, vagy arab ébredés idején, amikor az emberek egyenlőség, igazságosság, méltóság, mélt, az élet méltósága mellett ö, törnek láncsát, az arab a palesztin kérdés bizony az elefánt a, a, a, a szobában, ami azt jelenti, hogy nem, hiába próbálják szűnyeggel söpörni, nem lehet megoldást találni a térségre, anélkül, hogy a palesztin kérdés ne rendeződne. A mi ö, célunk nyilvános és ismert, a két állam megoldás, a független ö, palesztin állam fölállítása a, a 967-es határok között tárgyalások révén, amikor is Izrael és Palesztina biztonságos garantált, ahol is a két állam biztonságos módon él egymás mellett. Ez a mi általunk követett módszertan, ez a cél, amely szerintünk hasznos lenne mind a két fél számára, és aki végignézi, hogy az elmúlt 6 hét, hét során Jordánia mit tett, láthatta, hogy Jordán nem csak közvetítő vagy megfigyelő, hanem Jordánia igazi stakeholder, igazi érdekelt fél ebben a körben. A Jeruzsálem, a menekültek ügye, a vízmegosztás, határok, biztonság, mind az öt terület, amely a palesztin-izraeli tárgyalások témája, mind-mind közvetlenül húsba vágó kérdés Jordánia számára. És amikor arra törekedtünk, hogy a palesztinokat és izraelieket Jordániában tapogatózó tárgyalások érdekében asztalhoz ültessük, azért tettük, mert úgy, úgy éreztük, hogy a másfél év a tárgyalások felfüggesztésének ideje, amikor elakadtak a tárgyalások, az senkinek sem használtak, még távolabb kerültek egymástól a felek, még távolabb jutott a megoldás, és számunkra nagyon káros volt. El kell azt is mondanom, hogy öt ilyen tapogató tárgyalási forduló zajlott le a palesztin és izraeli fél között. Akik ismerik a tényeket, én ott ültem e tárgyalások legtöbbén. Ez egy tárgyszerű, sőt szívélyes tárgyalások voltak ezek, hat, hatalmas, elképesztő szakadék tátongott a két, a két fél álláspontja között. Egy 60 éves konfliktus, a megszállás 44 éve tart, úgyhogy hát nyilván nem várható, hogy egyszerűen lehet majd feloldani a kérdéseket, vagy könnyen lehet megtárgyalni, ám az a tény, hogy a tárgyalások tárgyszerűen megindultak, bár most megint felfüggesztették őket, mégis arra törekszünk, hogy tovább újra leültessük a feleket tárgyalni, Persze a kvartett szeptember 23-i nyilatkozatát másképp ért, többféleképpen értelmezték. Mi elégedettek voltunk egyébként ezzel a nyilatkozattal. Először határozott meg menetrendet. A kvartett kimondta 30 napot előkészítő tárgyalásokra, 90 napot a biztonsági ajánlatok cseréjére, további 90 nap a két kérdésben való előrelépésre, és a fennálló 7-8 hónapban pedig le kell zárni a keretmegállapodást. A két fél értelmezése, hogy vajon a 90 nap október 26 előtt úgy után indult el, mondják, hogy túlbeszéltem az időmet, még öt percet kérek. De még gyorsan elmondanám, hogy a, a közelkeleti béke mindenki számára feladat, és mindenki számára kötelezettség. Ugyanakkor ez nem egy helyi dolog, helyi konfliktus, az egész világra kihat, globális kihatásai vannak ennek a konfliktusnak. Biztos, hogy mindenki szívesen hallgatna, hallatna valamit Szíriáról, rendkívül aggaszt bennünket a, a, a, a vérontásgyár, a napról napra folyó öldöklés, az Arab Liga és a közösség figyelmét igyekszünk felhívni erre. Politikai megoldás kell legyen a megoldás, nem akarjuk azt, hogy bárki beavatkozzon a térségbe és tovább destabilizálja azt. Itt abba is hagynám, ha kérdéseket tesznek fel, kiterhetek más területekre is. Van egy csoport az Európai Parlamentben, Jordánia barátai címét viselik. Ha megengedik, azt mondom, mindenki Jordánia barátjait, úgy érezzük. Nagyon büszkék vagyunk az önökkel fenntartott kapcsolatokra, Célunk az, hogy mélyítsük, javítsuk ezeket, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtak körükbe. Thank you very much for... Köszönöm szépen a tájékoztatást és a beszédet, amely úgy érzem, hogy nagyon pozitív volt. Látható, hogy különböző okokból és végekre lehet reformokat végrehajtani, és reméljük, hogy az önök esetében nagyon sikeres lesz ez a reform folyamat. Most vita következik, az első Mihály Gáler. Köszönöm szépen, üdvözöljük miniszter urat a szakbizottságunkban. Nagyon jó, hogy itt van, és hogy hallhatjuk öntől a jó híreket, amelyeket a saját országával kapcsolatban megosztott velük. Mindannyian a legjobbakat kívánjuk az önök kormányának a reform folyamattal kapcsolatban. Világos, szociális, politikai, társadalmi, gazdasági reformokat szeretnének ezeket egyszerre, és bízhatunk abban, hogy ez a folyamat gördülékenyen fog zajlani az önök országában. Az Európai Unió politikailag együttműködik az önök kormányával, önök országával, és meg közelítésünkben ezt pozitívan tudjuk majd támogatni ezt a folyamatot. Mivel önök is az Arab Liga tagjai, a belső pozíciójuk más a líbiai válsággal kapcsolatban, mint a miénk. Szíriai javítják a, a szomszédok az előadót. Igen, Szíriára gondoltam. Tehát még szerencse. Mindegyikben van Y. Nos tehát, Az Arab Liga most már ismételten állást foglalt egy olyan konfliktussal kapcsolatban, ami egyik tagállamában zajlik. Ezt évtizedeken keresztül nem tapasztaltuk, most viszont többször is előfordult. Ez önmagában is nagyon pozitív. De ami meglep, hogyha megnézzünk egy olyan országot, mint például Tunézia, ahol volt forradalom, reformkormánya van és reformválasztásai, vagy Szaúd-Arábiát, ami mindennek mondható, csak reformállamnak nem, illetve utána megnézzük az önök kormányát, amely aktívan belső reformokat hajt végre. Mind a három teljesen különböző belügyi háttérrel rendelkező ország ugyanazon az oldalon sorakozott fel, és nyomást gyakorol a damaszkuszi rezsimre hogy habdják abba az erőszakot, vonuljanak vissza, és nyissák meg a lehetőséget a változások előtt. Három ennyire különböző, és csak példaként soroltam fel ezeket az államokat, tehát három ilyen különböző országnak mi a motivációja, hogy egységesen lépjenek fel. Talán az Arab Ligán belüli viták alapján esetleg meg tudná ezt nekünk is magyarázni. Másik kérdés, mennyire vannak felkészülve arra, mit mondtam most, Szíriát mondtam, vagy Libiát, vagy melyiket? Nos, tehát Szíria. Szíriával kapcsolatban önök mennyire vannak felkészülve, hogy fogadjanak menekülteket? Tudjuk, hogy például Törökország a határmenti vidékeken készül erre. Önök is készülnek Jordániában? És mennyi menekültre számítanak? mennyit fogadtak már be, várják-e azt, hogy esetleg például mondjuk a keresztény kisebbségek már is kezdenek átszivárogni az önök országába. Az iraki keresztények esetében is erre került sor, hogy Irak, hogy Szíriába és Jordániába kellett, hogy meneküljenek, most Szíriából kell, hogy tovább menjenek. Elnök, köszönöm. Ami ön rossz példa volt, mert hogy túl hosszan beszélt, de azért köszönöm. Kérem a koordinátorokat, hogy két percre szorítkozzanak, a többiek pedig egy-másfél percre, hiszen nagyon sok felszólalónk lenne, és megfelelő vitát szeretnénk folytatni. Gomes asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött és beszámolt a belső reform folyamatról. Nagyon remélem, hogy tényleg működni fognak, hiszen ön nagyon szomorúan számolt be 2012-ben a helyzetről a szabadság területén a világban. Jordánia nincs túl jó helyzetben a politikai jogok és a, az állampolgári jogok területén sem. Éppen csak Szaudarábia fölött, vagy éppen csak Irak fölött helyezkedik el egy rovátkával. Nagyra értékeljük a nemzetközi szerepüket, különösen azt, amit tegnap mondott miniszter úr, hogy Jordánia csatlakozni fog a biológiai és vegyi anyagok, vegyi fegyverek elleni egyezményhez, legalábbis ez elősegíti azt, hogy a közel-kelet nukleáris fegyvermentes zóna legyen. Hogy tudna mi a véleménye azzal kapcsolatban, ahogy az Európai Unió Iránnal próbál boldogulni? A következő kérdésem Szíriára vonatkozik. Nagyra értékeljük a támogatást, amit a szíreknek nyújtanak, de szeretném tudni, hogy mi a véleménye a felaprózódással kapcsolatban. Hogyan tudná a szír ellenzék ezt a problémát megoldani? Hiszen a jövőre nézve is probléma marad, hogyha ilyen szétaprózódottak maradnak és Jordánia az Arab Ligán belül támogatni fogja-e azt, hogy a nemzetközi büntetőbíróság elé kerüljön Assad elnök és a többiek, akik ezeket a kegyetlen és erőszakos kampányokat vezették az állampolgárok ellen. Uh, asszony, elnök úr, kollégák, miniszter úr, a liberális frakció nevében üdvözlöm házban, és köszönöm bevezetőjét. Első részről lemaradtam, elnézését kérem, hogy késtem. Lehet, hogy a kérdésemre már választ adott. E, akkor meg külön elnézést. Két kérdésem is van. <clears throat> Nagyra, mindig nagyra becsültem a King, a, a király And that brings me A királynő nagy szerepét, komoly szerepét a civil társadalom építésében. Ezzel kapcsolatban kérdem, hogy a nők milyen szerepet játszanak a jelenlegi reformokban? Vannak-e külön rendelkezései az, az alkotmánynak a, a nemek közötti egyenjogúság erősítésére vonatkozóan Jordániában? Ez az első kérdésem. A másik a térséggel foglalkozik, pontosabban a palesztin-izraeli konfliktussal. Szeretném hallani az ön nézeteit arról, hogy a, a megbékélés hol áll, illetve annak hiánya, a Hamas és a Fatah közötti megbékélésről beszélek, és ennek a, két, ennek a visszarendszernek mi hatásai vannak a tárgyalási folyamatra, béketárgyalásra. Dank u wel, voorzitter. Ik zou uh, ook heel graag naam... Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek nevében szeretném itt a miniszter urat üdvözölni, és köszönetet mondok a részletes információkról, a reformok állását illetően az önök országában. Talán pontosabb információkra kérném a két millió palesztint illetően a Cisjordániában élő palesztinokra gondolok, akik ideig sok gazdasági hátrányt szenvedtek el, és a döntéshozatali folyamatba nincsenek bevonva. Tehát itt a Jordán keleti partján élő palesztinokra gondolok több mint 200 millió eurót segélyt biztosítottunk Jordániának, különböző programok között elosztva, körülbelül egy milliárdos támogatás érkezik Jordánia számára, és ezzel kapcsolatban szeretném megtudni, hogy milyen előfeltételei vannak a különböző támogatásoknak, amelyeket Jordánia kap. A demokratizálódás, illetve az emberi jogok vonatkozásában Gomes asszony utalt erre az önök országának hír nevére, úgymond, amely sokkal jobb, mint a szomszédos országok, ahol hiányzik a véleménynyilvánítás szabadsága, és mely országok elég korruptak. Nos, ö, csatlakoztak az ENSZ egyezményhez a kínzás ellen, de a Human Rights Watch ö, ö, tanulmányai szerint az elmúlt tíz évben kevés előrelépés történt, és a sajtó szabadság tekintetében az önök értékelése erőteljesen csökkent is. Ma az Arab Liga nagy követte, a delegáció résznál volt látogatáson, és arról számolt be, hogy az Arab Liga meglehetősen egységes a reformok iránti kívánalmait illetően. Ön is így látja ezt? A Jordan reformok az Arab uh, Liga, belül példát jelenthetnek? Sir Robert, miniszter úr, üdvözöljük Önt! Olyan országot képvisel, amely az észszerűség, a józan ész, remény sugara az egész közel-keleten. Jó részt ő felségének betudhatóan és minisztereinek betudhatóan. Köszönöm önöknek ezt. Négy gyors kérdés. Most, hogy a Hamas belátta, hogy megbukott a damaszkuszi politika, vajon Jordánia miért nem nyújt otthont a a, a Hamas központjának, hogy még nagyobb észszerűségre szorítsa őket, hiszen ez, ez a csoport, amelyekkel tárgyalnunk kell, hogy azért, hogy megoldjuk a közelkelet bajait. Másodszorban kapcsolatban a kollégámhoz. Vajon a megbékélés a Fatah és a Hamas között működik-e? Különös tekintettel arra, hogy Izrael nem csak a miniszterelnök nyilatkozott révén, hanem azon hozzáállás révén, hogy az oszd meg is uralkodj elvét igyekszik alkalmazni. Most ezen izraeli politika fényében működhet-e a megbékélés a két szervezet között? Harmadsorban Jordánia és Izrael között hogy áll a helyzet? Erősen jobboldali kormány, különösen a külügyminiszter jobboldali Izraelben, aki kicsit talán mondhatnám úgy szélsőséges. Vajon ez nincs a hatással a jordán-izraeli kapcsolatokra, negatív hatással? Ha végs, végül pedig ön miniszter úr, hogy látja, vajon a, a kvartett nem elhibázott-e? Meglehetős pénzeket fizetünk Európából, amit nem bánok ugyan, de aki fizet, az kéne, hogy megrendelje a nótát, holott a, és a kvartett voltak éppen nem csinál mást, mint keretet nyújt Blair úr tündöklésének a közel-keleten. Szerintem nem jól működik a kvartett, ön szerint, ha nem jól működik, hogyan lehet nevíteni a működését? Uh, Mr. Maya. Maya úr. Eh, Köszönöm szépen, Elnök úr, üdvözlöm, miniszter úr. A frakcióm részéről szeretném üdvözölni önt. Van egy közös nevező, azt illetően, amit ön arab ébredésnek nevez. Azaz, ezen ébredés eredménye az iszlamista pártok hatalomra jutása mindenhol. Az a reform, amely megkezdődött az ön országában, előirányozza vala, vala, választásokat. Úgy tűnik számomra, hogy igen. És úgy tűnik, hogy Jordániában is ugyanez lehet a helyzet. Tehát a legtöbb szavazatot kapó párt az iszlamista párt lehet. Természetesen a Szíriven fenntartott stratégiai kapcsolatokat illetően ez mindenképpen szarap, szerepet játszik 73 ezer menekült érkezett az önök országába, és ennek bizonyosan szerepe van. Tehát, hogyha a reform után tartanak választásokat, akkor ön úgy véli, hogy Jordániában is iszlamista párt jut majd hatalomra. Aztán más kérdéseim is vannak. Mit gondol az ön kormánya ö, az Izrael bejelentéseiről egy esetleges Irán elleni katonai akcióról. Mit gondol az úgynevezett Nemzeti Jordán Tanács, amely Washingtonban tartott egy sajtókonferenciát, és a nemzetközi segélyek rossz kezeléséről számolt be. Tud-e választani ezekre a kérdésekre? yeah. yeah. okay. Köszönöm szépen. Jó sok kérdést kaptam. Lényegi kérdéseket illetően igyekszem erőmhöz képest válaszolni ezekre. A belső motiváció az Arab Ligán belül. Szerintem, ami nagyon bátorító volt az elmúlt időszakban, az az, hogy az Arab Liga az arab kérdésekkel házon belül igyekszik foglalkozni. A Libiát és Szíriát összekeverte a kérdésében, és, és bizony érdekes ez, mert épp hogy az Arab Liga erőteljes állásfoglalása 2011-ben volt Líbia, Líbiával kapcsolatban, az a kemény pozíció, amelyet az Arab Liga volt az alapja a nemzetközi közösség beavatkozásának, az NSBT döntésének, a 1953-as határozatnak, úgyhogy ez az Arab Liga állásfoglalásából indult ki, és hasznos is volt, hogy az Arab Liga adta meg az alaphangját a nemzetközi közösség lépéseinek. Tehát az Arab Liga és annak tagjai a, nem mondhatták azt, hogy hogy nem vállalják a felelősséget. Szíriában azonban más a helyzet, egy bonyolultabb helyzet, mint Líbia esete volt. De itt is vezető szerepet vállal az Arab Liga. 8 vagy 9 uh, Arab Liga külügyminiszteri találkozó foglalkozott Szíriával állásfoglásokat is elfoglalkoztunk. Egyik, egyike azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az BT fogadjon egy arab tervet a szíriai helyzet politikai megoldására. Aztán azt megvétózták a BT-ben, mint tudjuk. Aztán az Arab Liga vitte ezt a kezdeményezést, a közgyűlés elé vive az ügyet, és ott sikerült is határozatra vinni. Szíria barátai Tunéziában ültek össze két céllal. Egyrészt, hogy bemutassuk, hogy Szíria témája mennyire fontos, Másodszorban, hogy Tunéziában beszéljünk erről, amely jelentős változásokat élt meg az elmúlt évben, és remélhetőleg siker felé halad. Úgyhogy ez példaértékű volt. Az arab ligán belüli motiváció tehát, és az országok sajátságait figyelembe véve, hát én nem itt érkezhetem senki felett, én csak Jordániáról beszélhetek, azonban azt elmondhatom, hogy a közös nevező az az, hogy politikai megoldást akarunk. Nem akarunk polgárháborút látni Szíriában, nem akarjuk megosztani, az ország megosztását látni, nem akarunk a, az ország területi épségét sem alásni. E, és talán válaszolok több a menekültek kérdésére is, meg a szír társadalom összetételére is utalnék, hiszen olyan demográfiai szövete van ennek a társadalomnak, mert nagyon sok különféle gyökérrel számol vannak keresztények, arab szunniták, kurd szunniták, síták, alaviták, asszírok, drúzok, asszír keresztények, drúzok, nagyon sok kisebbség Szíriában, akik többen együttesen többséget képviselhetnek. Ma az alaviták és az elnök családja és nagyon sok más kisebbség vezeti a többséget, ezt talán változtatni kell a jövőben. Ám végső soron azt mondhatjuk, hogy a, a, az ellenzék, amelyet nem tudom, hogy nevezhetünk-e fragmentáltnak, ahogy önök közül, ezt semmiképpen sem egységes ellenzékkel lép fel. Bár egyes rész ellenzéki csoportok is meg, a szabad szírhadsereg, a nemzeti tanács, független csoportosulások, bármely állampolgár, aki a szabadságjogaiért harcol, méltóságáért és jogaiért, és akit brutális erővel elnyomnak, az teljesen legitim. Nem kell tehát feltétlenül egységes legyen az az ellenzék ahhoz, hogy, hogy legitim legyen. Az, hogy keresztény menekültek áradatával számolnánk-e, hát nem. Bármire föl kell készülnünk ugyan, hiszen Jordániában keresztények és muzulmánok századok óta békésen élnek, és a keresztény kisebbség nagyon fontos a társadalmunknak, hogy aztán hogy a, ha menekültek, ha jönnek, hogy csak egy, egy, egy típusú menekültre számolunk-e, vagy, vagy nem, hát nem tudom, de a, a számokkal is nagyon körültekintően kell szólnunk. Aki konkrétan átlép a határon és menekültnek nyilvánítja magát, itt kb. 4000 emberről beszélünk. Azok viszont, akik legálisan lépik át a határt, látogatást téve Jordániában, mert hogy nincs kötelezettség, tehát belépnek Jordániába, és aztán ott maradnak, ott ragadnak, az 80 ezer emberre tehető az elmúlt 11 hónapban. Őket nem nevezzük menekülteknek, ők maguk sem nevezik magukat menekülteknek, nem regisztráltak az ENSZ szervezeténél, ám végső soron gyakorlatilag 80 ezer nem jordániai él Jordániában. A vizet, energiát, gyógyszeri, gyógyszert, orvosi ellátást, oktatási ellátást szolgáltásokat felhasználva. Üdvözöljük őket, ahogy az irakiakat is annak idején, megosztjuk azt a keveset, amink van velük, de azért látni kell, hogy, hogy hatalmas teher ez a Jordán társadalom vállám. Remélem, hogy ez világos válasz. Köszönöm, amit elmondott sokszor úgy érzik, hogy talán defenzív vagyok, hát nem tudom, a tényeket kell elmondanom, én a hazám külügyminisztere vagyok, hazámat ismerem, meg ismerem azt, hogy mit írnak hazámról. Egy forrása nem támaszkodhatunk a jordániai emberjogi helyzet leírására. Human Rights Watch, bár nagyra becsülő, de kicsit egyoldalú a, a megközelítése, azt hiszem. Jordánia egy olyan ország, amely 10 11 olyan országgal együtt, amelyekre hatással van az arab tavasz. Nos, Jordániában káosz nélkül folytak le a változások a király vezetésével. Jordánia egyetlen országból egyetlen lövés sem dördült el, ahol senkit sem lőttek le. A szólásszabadságot nem hogy csak garantáltuk, hanem meg is védtük. A rendőrség konkrétan védte a tüntetéseket, amelyek folynak Jordániában, főleg gazdasági intatású tüntetések ezek. Nem sok tüntetést látnak a világ ezen részén, ahol a rendőrség védeni a tüntetőket az alkotmányos jogaik alapján, és ha megnézik az alkotmánymódosítást, meg az új alkotmányt, remélem, hogy a, a nagykövetünk majd elküldi ennek példányait önöknek. Nem csak az, a, a kínzás tiltja az alkotmány, de tiltja azt is, hogy így módon szerezzenek be bizonyítékokat a hatóságok. Abu de és a, ezek a témák ugye gyakran felmerülnek. A Human Rights Watch, amikor információs miniszter voltam, látogatást nálam, és azt mondták, hogy meg akarják nézni a, a, a, a börtönöket. Mondtam, hogy persze, menjenek, csak meg sem mondják nekünk, hova mennek, ahol akarnak, menjenek. 5-4-5 évvel ezelőtt volt ez. Minden börtön, meg rehabilitációs központ, amit megnéztek, nos, olyan panaszokat fogalmaztak meg, hogy egy rendőr megvert egy, egy, egy rabot, ami teljesen helytálló panasz, ám egy egyedi kihágás volt vagy hogy nem kapnak sakkot a, panasz, a, a, a, a fogatartottak, és egyéb ilyen panaszok elhangzottak, de, de szisztematikus kínzásról nem jött panasz, nem jött jelentés, a Human Rights is tanulságokat adott erre, és erre nagyon büszke vagyok. Ez nem az jelenti, hogy nincs itt-ott hiba, vagy hogy nem csúszik át valami a, a, a, a hálón. Ám olyan politikai ernyő, olyan politikai akarat érvényesül, amely az emberi jogokat támogatja. Tehát az én szerény javaslatom az, hogy ne csak a Human Rights Watch uh, grádicsát nézegessék, hogy egyre, egyel vagy följe, bocsánat, a Freedom House visszaveszem, a Freedom House pontozását nézzék, csak nem jönnek, Jordániában, nézzék meg, mi a helyzet. Iránnal mit csináljunk? kérdezték. Remélem, hogy a Human Rights most nem érzi úgy, hogy, hogy, hogy őket akarom szurkálni. De mégiscsak azt mondom, nézzék, jöjjenek és nézzék meg, mit csinálunk, meg hogy mi áll az alkotmányban. Irán olyan téma, amely újra és újra felmerül majd mostanában Szerintünk minden ország joga, hogy békés atomprogramot szervezzen, ám nagyon sok feszültség érzékelhető az iráni program körül, az öbölmenti országok biztonságát érintően is, meg egyes országok belügyeiből a beavatkozás tekintetében is. Egyszerűs is mindenkor a, párbeszéd alapján kell kezelnünk a kérdést, elkerülve a, a katonai eszkalációt a térségben. Attól tartunk, hogy, hogy egy iráni atomfegyverprogram nem csak a térséget destabilizálja, hanem egy atomfegyver vegyelkedési versenyt indít el a térségben, és ez, ez bizony nem azt jelenteni, hogy a, föld, hogy a térség atommentes fegyverözenet lenne. A szír ellenzékről beszéltem, a nők helyzete Jordániában. A nők nagyon fontos szerepet játszanak a a jordán társadalomban. A királynő szerepe jó példa erre, ám a nőjogi szervezeteket vizsgálva a nők parlamenti képviselői aránya a civil társadalomban, az ellenzékben és a szervezetekben a nők aránya magas. És van egy a nőjogi nemzeti bizottság is az országban, és a nők, női szervezetek társadalmi szervezetek, civil szervezetek egyfajta referencia, hivatkozási alap is lehetnek a térségben. A választási törvény tárgyalása során például a királyi tár- bizottságban és a párbeszédi a tárgyalások során érvényesítették jogaikat a nők. Ami a Fatah és a Hamas közötti megbékélést illeti, Abbasszal találkoztam 23-án, mikor visszajött Kajróból, Masadúra való találkozóról kérdeztem. Ő elmondta, hogy mik a nézetkülönbségeik a második találkozó után. Az első találkozó után nagyon euforikus volt a hangulat, aztán a második találkozón aztán kiderült, hogy vannak azért még ütközési pontok, meg kihívások. Azt hiszem, itt a választások meg a kormányban való részvétel kérdése a fő ügy, Abbas azt mondta, hogy most, hogy miniszterelnök lett, a kormánya független szakértőkből áll majd össze, és nem egyik vagy másik frakcióból, és a kabinet tagjai az ő politikáit kell, hogy végrehajtsák, le kell mondanak az erőszakról, és Izrael meg kell kezdjék a tárgyalásokat a kvartat ajánlási alapján. Ez lenne a politika. Hát nem néz ki egyszerű útnak ez, nem lesz egyszerű menet, és hogy az is világos, hogy Abbas kimondta, hogy a megbékélés nem mond ellen a béke céljának. Egységes palesztin házra van szükség, hogy a gazdasági kívásokra szembe tudja nézni a, a Cisziordánia és a gázai társadalom. Ami, a palesztinok jogfosztottságáról, vagy a diszkrimináció áldozatai vannak a palesztinok Jordániában. Hát ezzel nem értenék egyet, hogy ez volna a palesztinok helyzete. A palesztin származású jordániai polgárok a társadalom alkotó elemei. Nem hiszem, hogy ha azt mondjuk róluk, hogy diszkrimináció áldozatai, egy ilyen általánosítás alapján helyén való volna, ám foglalkozni kell ezzel az aggájjal is, ha megfogalmazódik. Végső soron két dolgot kell figyelembe vennünk. Egyrészt azt, hogy Jordánia egy olvasztó tégely társadalom. Vannak cisjordáni származású jordánok, palesztin származású jordánok, olyanok is, akik menekültként érkeztek országba, és vannak, akik nem. 1,9 millió ENSZ által jegyzett palesztin menekült él Jordániában, Jordán útlevéllel, Jordán ö, állampolgársággal. Ettől még persze választhatnak, ha eljön az idő, és visszatérhetnek hazájukba. Ez az izraeli és palesztin tárgyalások egyik tétele. Addig azonban Jordán, teljes jogú Jordán állampolgárok, akik a magánszférában üzlet, üzletemberekként vagy, vagy állami állásokban, vezető állásokban dolgoznak, nagyon pontatlan volna tehát azt mondani, hogy diszkrimináció áldozatai. Lehet, hogy a parlamenti képviseletük ö, talán felvett kérdéseket, és ő felsége nyilvánosan is úgy nyilatkozott, hogy azt reméljük, hogy az új választási törvény leképezi majd a demográfiai valóságot jobban, mint most teszi. Ez ö, cél tehát. Akár Szaudarábiáról, akár az euróról, van szó. Nagyon boldogan mondhatom, hogy sem pozitív, sem negatív mó értelemben nincsenek felbonthatat, vagy nincsenek olyan madzagok, amivel húzogatni lehetne bennünket. És amikor elmagyarázom, hogy mi történik a gáz, vagy az emelkedő olajárak miatt, akkor megértik azt, hogy hova megy a pénz. Jordániában a fő problémánk most, fő problémánk most az energia ára. Két milliárd dolláros extra teherrel kell megküzdenünk az olajárak növekedése, illetve az Egyiptomból szállított gáz mennyiségének csökkenése miatt. Tehát ezek az óriási nehézségeink. Nagyon sok elismerés, nagyon sok támogatás érkezett a tekintetben, hogy reformokat folytatunk. Nem kívülről erőltetik ezeket ránk, és önöknek is van egy programja a többet a többért címmel. Ezzel értékelik azt, amit az országok csinálnak, például a reformok tekintetében, anélkül, hogy bárki is erőszakot alkalmazna, vagy például elnyomná a, a véleménynyilvánítás szabadságát, vagy egyéb szokatlan dolgot művelne. A sajtószabadságról is volt szó. Tényleg remélem, hogy szánnak rá valamikor fél órát az elkövetkezendő pár napban, hogy megnézik néhány weboldalunkat. Erre szeretném bátorítani önt, hiszen támadnak minket, a kormányképviselőket, bírálnak minket. Néha hamis vádakkal is érintenek minket. De mit is próbálunk csinálni? Jelen pillanatban azt próbáljuk mondani az újságíróknak, hogy hát nem ez a szabadság. A szabadság az, hogyha pontos információról tisztességesen beszámolnak, és így az igazságot támogatják. De hát, hogyha megnézik azokat a szabadságokat, amelyeket élvezünk Jordániában, az újságok, a weboldalak, valaki integetett? Nem, nem. Sokkal messzebb menő szabadságot élveznek, mint akár néhány esetben az európaiak. Persze néha próbára próbálnak minket tenni, de hát eh, az más kérdés. Hogy otthont adjunk-e a Hamasznak, Nasar ellátogatott hozzánk, és vannak olyan jordán állampolgárok, akik támogatják őket, de nincsenek itt irodáink. 99 előtt voltak, de most nincsen erről tárgyalás, hogy nálunk nyitnának irodát. A megbékélésről már beszéltem. Igen, nem könnyű, de hát Abbas úr, Abbas elnök úr próbálkozik vele. Izraellel való kapcsolatunk. Hát igen, nagyon is stratégiailag elkötelezettek vagyunk a béke iránt. 94-ben aláírtuk a békeszerződést, ez egy olyan béke kellett, hogy legyen, ami előnyökkel jár, kétoldalú előnyökkel az volt a gondolat, hogy átfogó békét küssünk, és még most is ehhez ragaszkodunk. Lehet regionális prosperitás, regionális együttműködés, és ezt próbáljuk elérni. Az iszlamista kormány, valaki mm, feltette ezt a kérdést. Nem, nem, nem, még egy dolog, mondja a miniszter úr hogy valaki, hogy valaki felvetett, hogy esetleg Jordániában ilyen iszlámista kormány alakulhatna, hogyha úgy alakulnak a választások, és olyanok a választási törvények, amik ezt lehetővé teszik. Nos, hát ha lesznek választások, akkor nyilván az fogja eldönteni, hogy kik lesznek a kormányon. Mi monarchia vagyunk, de olyan monarchia, amely a demokráciát is támogatja. A, ha az arab ébredést nézzük, illetve az iszlamista kormányokat, történtek már ilyenek, ilyen törekvések Jordániában. A muszlim fundamentalisták, vagy a muszlim szélsőségek jelen voltak Jordániában, és még van is, vannak is politikai pártok a 80-as évek vége óta, tehát már 25 éve. Az 1989-es parlamentben ott volt a muszlim testvériség, aztán az iszlám az egyik iszlám front is. A 80 fős parlamentből körülbelül a két szervezet 28-30 főt tett ki. Tehát ezek a politikai pártok is a politikai rendszer részeként működnek. Jordániában megválasztják őket a választásokon, tehát számunkra ez nem újdonság. Talán önök számára esetleg az, de számunkra nem. Mikrofon nélkül beszél az elnök úr. Thank you, Mr. Chairman, although I'm not... Köszönöm, elnök úr, bár nem vagyok ennek a szakbizottságnak a része, vagy tagja, a Jordánia barátai csoportnak viszont tagja vagyok, más kollégával együtt. Sir Robert Atkins-től nem veszem el a kenyerét, de én is elmondhatom, hogy a remény szigetének látom az ön országát. Szeretnék visszautalni arra, miniszter úr, amit ön is mondott, hogy változás káosz nélkül. Ez nagyon jól leírja azt, hogy milyen folyamaton megy végig az ön országa. És hogy tovább hangsúlyozzam ezt a mondatot, azt is hozzátenném, hogy változás, vérontás nélkül. Ez annyira különbözik attól, ami a szomszédos országban, Szíriában történik, hogy tényleg szeretném megerősíteni önöket, és szeretnék Szíriára kitérni, ami rendkívül aggasztó mindannyiunk számára. A proaktívan kíván fellépni az Arab Liga, és ezért öntől is szeretnék konkrétabb javaslatokat hallani, hogy hogyan szeretnék azonnal a vérontást megakadályozni, megállítani, hiszen a vérontás nem mehet tovább. És végül, miniszter úr, Szeretném megkérdezni öntől, hogy mit gondol a mi intézményünk, az Európai Parlament képviselői hogyan tudnák legjobban támogatni a folyamat, a fontos demokráciaépítő folyamatot, amit megkezdett az ön országa, és amit ön részletesen bemutatott a korábbiakban. Hogyan tudjunk önöknek támogatást nyújtani? Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm önt, külügyminiszter úr, nagyon világosan bemutatta, és nagyon részletesen, hogy milyen a helyzet jelenleg. Szíriában jelenleg meg semmisül az opozíció, az ellenzék. Ki lehet a partnerünk? Most kristályosodik ez ki. Két irányvonal van. Egyrésztről a fegyveres küzdelmet támogathatjuk, másrésztről látjuk a le szakadó csoportosulásokat, Ön a két államos megoldás mellett foglalt állást, de hogyan ítéli meg Izrael telepítési politikáját? Hogyha ez így folytatódik, akkor egy saját palesztin államból már nem túl sok marad, hiszen a telepek körülveszik a palesztin állam régióit, és az úgy néz ki, mint egy svájci sajt átjuggatva. Nem tudom, hogy egy ilyenfajta palesztina túlélőképes lenne. Ez az utolsó kérdésem. Elnök, köszönöm, Kassin úr. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, az alkotmány napra készítétel rendkívül fontos, nem csak önök számára, hanem nagy értéket fog ez képviselni más olyan országok számára is, amelyek az arab tavaszban részt vettek. Gondolok Líbiára. Nemrég érkeztem vissza egy libiai delegációs látogatásról, és megdöbbentett, hogy a demokráciával kapcsolatos know-how mennyire hiányzik. Aki korábbiakban már részt vett bármilyen választáson Líbiában, legalább 70 évesnek kell lennie. 42 éven keresztül nem voltak választások, úgyhogy az önök tapasztalata rendkívül értékes lesz számukra. Kíván, tervezik-e, hogy támogatják őket például egy alkotmány kialakításában, illetve utána a választások lebonyolításában? Konkrét kérdésem pedig az illeti, hogy önök hogyan járultak hozzá a líbiai forradalomhoz, illetve Ma is tízezer jövőbeli rendőrt képeznek ki. Ezek a képzések nagyon fontosak, de megpróbálnak-e harcosokat is visszaintegrálni majd a rendőri erőkbe? Van-e olyan projekt, olyan program, amely támogatná az embereket, illetve támogatná őket az alapvető rendőri struktúrák felállításában ebben az államban, amely be, bele lehetne integrálni a harcosokat is. Spoštovani gospod minister, hvala za... Tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen ezt a nyílt és partneri eh, párbeszédet Jordánia foglalkozik reformokkal, úgy szintén az EU, és mindketten békét, növekedést kívánunk egymásnak, és nagyon örülök annak, hogy ön a kedvező fejleményekről számolt be országában. Hogyan értékeli az eddigi erőfeszítéseket a kultúrák közötti párbeszéd tekintetében, illetve mit lehetne még ezen a területen tenni annak érdekében, hogy a sokszínűséget jobban tekintetbe vegyék, nem csupán az egyes személyekre vonatkozóan, hanem a közösségi tudatra vonatkozóan is. Um, first of all, may I thank you. Először is köszönöm őszinte beszédét a szakbizottság előtt. Másodszorban amikor Jordánia barátai, és sok barátjuk van, például kollégám Simon, vagy Simon, amikor ő felségével, a királlyal találkoztunk, amikor ellátogattunk az önök országába, a fő aggodalom az iráni fejlemények voltak. A nukleáris kísérletek miatt. Nagyon őszinte volt ő is, Nyilván most nem fogok részleteket mondani ebből a párbeszédből, de nagyon aggódott ő is. Véleményem szerint, és hát szeretném megtudni, hogy ön osztja -e ezt a véleményemet. Most tehát én úgy gondolom, hogy ebben a történelmi pillanatban rendkívül veszélyes a helyzet. Az elmúlt fél évszázadban nem volt még ilyen veszélyes a helyzet. Ön utalt arra, hogy annak a fontosságára és prioritására, hogy a palesztinok és Izrael közötti történelmi ügyet, problémát meg kell oldani. De azt hiszem, hogy ez el fog halványodni amellett, ami történhet a régióban, a tágabb értelemben vett régióban, Izrael és Irán között. Úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet határán vagyunk. És szintén, szinte bármelyik pillanatban megnyílhat a lehetősége egy nem csak régiót érintő, hanem egy szélesebb régiót érintő háborúnak. Köszönöm, hogy az elnök. Nekem is quartet. Van egy utolsó kérdésem a kvartettel kapcsolatban. El tudnám mondani, hogy az Arab Liga és a kvartett közötti kapcsolatot hogyan lehetne működőképesebbé tenni? Látjuk a különböző menetrendeket és terveket, és ezeknek egy kombinációjára van szükség, csak így juthatunk sikerre talán elmondhatná a véleményét ezzel kapcsolatban, hogy európai oldalról mit tehetnénk jobban a kvartett részeként, mit tehetnénk többet annak érdekében, hogy produktívabb legyen ez az együttműködés. Öné a szó. Thank you very much again. Köszönöm. Ezeket a megint lényeget érintő kérdéseket. ha megengedik, ott kezdem, ahol ahol kezdem. <laughs> Köszönöm, hogy utalt arra, hogy vérontás, káosz nélkül sikerült választ, változást elérnünk. Hát ez Jordánia, ez, a, ez az a cél, amit kitűztünk magunk elé, és amelyet követünk. A, az arab tavasz kezdetén sokan beszéltek arról, és persze Jordániában már arab tavasz előtt is voltak tüntetések, mert hogy mondottam, hogy ez ellen meg az ellen nyugodtan tüntethettek a jordániaiak, és az utolsó szakaszban is tüntetések folytak az arab tavasz kezdete előtt is már Jordániában. És a rendőrök osztogatták a vizet meg a narancslevet a tüntetőknek. Hát Jordániában így történik a dolog. No, tehát köszönet a dicséretért. Szíriával kapcsolatban mit tehetünk, hogy eh, véget vessünk a vérontásnak? Jól tudják, mindannyian rémülten nézzük azt, hogy mi történik napról napra. Nem csak Európában, máshol is. A tévén látjuk azokat a rettenetes képeket minden nap, amit önök is látnak. A gyerekek, a nők szenvedését, rémisztő, amit látunk. Vará, egy varázsütésre nem lehet véget vetni ennek. Hogy van-e mindannyiunk részéről kötelezettségvállalás, hogy megtudjunk mindent, amit tehetünk, hogy véget vessük ennek, igen, ez megvan. Erre törekszünk az Arab Ligában is. Az a terv, amelyet az Arab Liga beterjesztett néhány hónappal ezelőtt, a szír, az ország számára, Szíria számára, hogy kilábaljon a válságból, nagyon jó terv volt. Mi ezt támogatjuk, továbbra is az Arab Liga keretén belül dolgozunk azon, hogy megakadályozzuk a kül, külső katonai beavatkozást, amely tovább destabilizálna a térséget. A terv pedig igen kidolgozott. Azonnali felhív az azonnali erőszak, az erőszak azonnali befejezésére, minden katonai erő visszavonására, a, a kaszárnyákba vissza kell vonuljon minden katonai erő, a nemzetközi médiumok, nemzetközi szervezetek kell, hogy megfigyelőként figyelemmel kísérjék a humanitárius erőfeszítéseket is. Meg kell kezdeni a párbeszéd az, az ellenzékkel. Az Arab Liga egyik előző határozata az volt, hogy az Arab Liga keretein belül a kajrói központban találkozzanak a szírhatóságok. Nem akartak oda utazni, mi meg nem akartunk Szíriába utazni, mert féltettük a biztonságunkat. Tehát az Arab Liga az NSBT és a közgyűlés elé tárta ezt a tervet. Még arról is szól a terv, hogy hogyan kellene azonnal felállítani egy nemzeti egységkormányt. Úgy hiszem, hát ez a legjobb opció, ez a legjobb ajánlatunk, amit, amit, amit adhatunk. Tegnap az emberjogi tanácsban szólaltam föl, az ENSZ tanácsában, Szíriáról beszélve, elmondtam, hogy nem tettünk mást, mint hogy ajánlattal élünk a további erőszak, további katasztrófa megelőzésére. Hát ez az, amit, amit, amit kínálunk. Egyik arab külügyminiszter társam mondotta, nem lehet nyilatkozatokat egymástán kiadni, és közben tétlenül nézni a vérontást. Van, aki azt mondja, hogy egyes arab külügyminiszterek arról beszélnek, hogy fel kéne fegyverezni a lázadókat ám végső soron csak politikai megoldás állíthatja le az erőszak spirálját. A dolog ez így nem megy tovább. A hatóság is be, a szírok, be kell lássa, hogy ez nap mint nap mészárol az embereket, az nem megy egyszer, aztán majd szembe kell nézni a következményekkel, békél, meg kell békélni egyszer. a, a szíriai ellenzékkel kapcsolatban, hogy ki a kapcsolattartó. Hát a Szíria, a Szíria barátai szervezet tunéziai találkozóján. Mivel tovább sem tudjuk, hogy mi lenne az ernyő szervezet, amely lefedné a teljes palettáját az ellenzéki szervezeteknek. Nem akarunk ugye pártját fogni csak egyik szervezetnek, a másodnak meg nem. Amíg az ellenzék Szíriában nem tudja kohézív módon meghatározni önmagát, addig a szíriai ellenzéki hogy egy a békés megoldás kereső szíriai szervezetként kezeljük, ám összefüggésében kell kezelni a kérdést. Reméljük, hogy megszerveződik egy, egy ernyő szervezet nem sokára. Aztán az izraeli település politikával kapcsolatban van egy belátás világszerte, hogy ez illegális. Ennek ellenére naponta folyik a telepek építése, egyre romlik a helyzet, mert a palesztin állam határai szinte már megrajzolhatatlanokká váltak ezzel. Ám Jordániában hiszünk abban, hogy éppen a, a, a valós helyzet miatt, éppen az illegális telepek építése miatt a folyamat megállítása csak az lehet, hogy azonnal megállapodunk biztonságos határok ügyében. Évek óta mondjuk ez. 2009-ben ő felsége, amikor éppen itt jártam önök körében, mondtam, beszámoltam arról, ő felsége arról beszélt, hogy egy úgynevezett gyorsított fast tracking eljárást indítani, tehát a határok kérdését le kéne választani a többi vitás kérdésről, és egy gyorsított pályára állítani a megállapodások, tárgyalások folyamán, nem három meg hat hanem annál rövidebb határidővel. És ha meg tudjuk húzni a határokat, tudjuk hol a határ, az, aki építkezik a határ rossz oldalán, az tudja, hogy a megalapodás sérti. Csak így lehet. Mert különben épül, épül egy, egymás épülnek a, a, a települések, és az egész tárgyalás kibillentik, félreviszik ezek a fejlemények. Libia. Libia. Igen, meglátogattuk Líbiát és persze nagyra értékelték azt a szerepet, amit játszottunk az ő segítésükben az elmúlt év nehézségei során. Jelentős delegáció érkezett oda, én októberben látogattam oda, néhány héttel ezelőtt a miniszterelnök vezetett oda egy nagy delegációt. Libia és Jordánia nagyon sok közös vonással rendelkezik. Hát legalábbis a világ azon részén. Sok kulturális hasonlóság van a két ország között, és bizonyára tudják, a 13., 14., 15. századi arabok, amikor nyugat felé vándoroltak Észak-Afrikába, akkor tevehajcsárok voltak, és hasonló topográfiára, hasonló földrajzi körülményekre volt szükség, mint ahonnan indultak. Tehát ugyan átkeltek Líbián, de tovább is mentek, és Líbiáig értek el, ott eh, álltak meg. A líbiai beduinoknak nagyon hasonló a kiejtése, mint az arab félsziget északi részén élőknek, illetve a jordániaiaknak. Az arab dialektus, amit használnak, nagyon hasonló, mint a miénk. Tehát sok kulturális, történelmi, hagyománybeli külön hasonlóság van. Ezért is szeretnék, hogy Jordánia játszon szerepet az ő támogatásokban. Néhányan tévednek, amikor a, az újjáépítésről beszélnek Líbiában. Nagyon sok esetben nulláról kell kezdeni, tehát építkezésről van szó. Nincsenek minisztériumok, nincsenek intézmények, nincsen rendes alkotmány. Van persze egy zöld könyvük, ennyi. Úgyhogy segíteni fogunk nekik, amiben csak tudunk. Persze, már is nagyon komoly előrelépésekre sikerült sor keríteni. Már van például Bengáziban egy működőképes felállított állandó kórház, ez egy katonai kórháznak indul, de most már több ezer embert kezelnek ott egy állandó kórházról van szó, olyan embereket kezelnek, akik amputáció mentek keresztül, és rehabilitációra van szükség. Tehát az orvostudomány, az építkezés és az oktatás, tréningek területén segítünk. Igen, a mi modern eszközeink segítségével a jövőbeli líbiai rendőri erők felállításában segítünk, a jogi oldalban is modern új gondolkodást próbálunk átadni nekik a e tekintetben. Támogatnak minket ebben kollektívan a többi országok is. A diverzitás milyen tekintetben? Nem is értettem egész pontosan a kérdést. A kérdést mikrofon nélkül megismeri a megismétli a képviselő. Az arab tavasz érintő országok területére gondoltam, mondja. Miniszter úr, egyetértek, úgy gondolom, hogy a sokszínűség tette az arab világot ennyire sokszínűvé, ha mondhatom így. Jordániában. Én ezt olvasztó tégeinek nevezem, hiszen muszlimok, keresztények, örmények, élnek egymás mellett, ez vonatkozik Szíriára és Libanonra is, talán Egyiptomra is, hát kicsit kevésbé rájuk talán, ott nagyobb a kohézió, de ott is vannak keresztények és muzulmánok. Egyetértek az a, hogy a kulturális sokszínűség összekéne hozza az embereket, nem pedig elválassza. Mi is elkötelezettek vagyunk ez iránt. Sőt, ő felséggel király ennek a bajnoka. Van egy közös kezdeményezés ami a különböző muszlimokat próbálja összehozni, és a muszlimok és a keresztények közötti interfészt is próbálja javítani. Tehát tényleg érdemes beszélni erről. A sokszínűség és a gazdagság, azt hiszem így neveztük ezt a múltban. És megint figyelmeztetnek, hogy idő-idő, hogy elhallgassak, de még szeretném elmondani azt, hogy igen, talán akárki is mondta azt, hogy a fejleszté, hogy a fejlemények Iránban veszélyesebbek, mint valaha. Igen, világos, hogy veszélyesebbé teszi az iráni fejlemények változása a világunkat, mint valaha volt. Gondolhatunk a nyugatra, Izraelre, a nukleáris programra, vagy az öböl térség biztonságának a fenyegetésére valóban nagyon komoly feszültségek vannak, és ezt szélesebb kontextusban kell vizsgálni, mint mindössze a közel-kelet kontextusa. Mindent meg kell tennünk ennek érdekében. A kvartet és az Arab Liga kell, hogy legyen egy olyan formula, ahol, amely révén jobban hozzáférnek egymáshoz, és nagyobb hatást tudnak gyakorolni a világra, akár egyönként, akár együtt. És Visszatérve az önkérdésére is, uram, aki kényelmesebbé tehetőnek látja a világot a kvartett révén, a kvartett szerintem az EU-t, az ENSZ-t, Oroszországot és Amerikát képviseli, hát szinte az egész világot. Lehet a kvartett hatékony eszköz abban, hogy ha az emberek nem tudnak maguktól megoldást találni, akkor rájuk erőltessen valamit, hogy rájuk felülről irányítsa őket. Tudom, hogy mindannyian szeretnénk, hogy a palesztinok és a, az izraeliek között béke legyen. Ők is ezt akarják, és láthattuk azt is, hogy már szinte a finisbe értek, de aztán képtelnek voltak mégis átszakítani a szalagot. Mindannyiunk számára fontos, hogy eljussanak oda, hiszen mind ebben a béke folyamatban, illetve a béke hiányában mind érdekelt felek vagyunk. A múltban is elhangzott már, hogyha nem tudják maguk megcsinálni, akkor segíteni kell bennük benne nekik. És szerintem tényleg segíteni kell. Sokkal világos, vagy biztonságosabb lenne a világ, hogyha közel keltem, béke lenne. Köszönöm szépen az időt, elnézést, hogy sokat beszéltem, remélem nem túlságosan. Köszönöm szépen, miniszter úr, mondja az elnök. For... Köszönöm szépen, köszönöm a válaszait, gondolatait, és hogy ellátogatott hozzánk érdemes folytatni ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy az önök országának a stabilitását és a reformokat demokratizálódási és jogérvényesülési szinten érdemes folytatni, hiszen ez a jövőbeli stabilitáshoz is hozzá fog járulni. Nagyon érdekes tapasztalat lesz, nagyon érdekes kísérlet zajlik ott, az, ahogy a király, illetve önök hogyan próbálkoznak ezzel a folyamattal, remélhetőleg jó példa lesz, jó alap az egész régió számára. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Well, my friends, we have to continue and we have a... Barátaim, folytatnunk kell. És nagyon sűrű a programunk, és szűkös az időnk, hiszen 6.30-ig mindennel végeznünk kell. It's always difficult with celebrities, you know, so take some time until they carry away their role. Egy kis időt arra szánunk, hogy mindenki nyugodtan el tudja hagyni a termet. Okay, so now... De most folytassuk. Mégpedig a Montenegróról szóló jelentése. Tenok úr itt van, felépült, és most felkérem, hogy 5 percben foglalja össze a helyzetet. Csinál, jó? Köszönöm, amíg kiírul a terem, azért elkezdem második állásfoglalásom ez ebben a tárgyban. Továbbra is tartom azt, amit Montenegróról, mint EU tagjelölt országról mondtam. Szerintem eh, az előrelépés, az erő, a haladás eléggé stabil, összefővetve legalábbis néhány szomszédjával, és a kicsi az szép, legalábbis az esetben mondhatjuk. Montenegrót, hogy összefoglaljuk a dolgokat, 2008-ban jelentkezett 2009-ben a Schengeni térségben vízumentességet kapott, 2010-ben a stabilizációs társulási megállapodás született, illetve lépett életbe, és az ország EU tagjelölt lett 2010-ben hivatalos szinten is. Decemberben az Európai Tanács azonban úgy döntött, hogy elhalasztja Montenegróval a tárgyalások megkezdését, ami csalódás volt az ország számára. Szerintem ez a döntés annak idején politikai motiváció alapján állt, belpolitikai meggondolások alapján a nagy tagállamok részéről, és nem Montenegró saját érdemeit mérte. Mert hogy az ország a kritériumok és a normáknak megfelelt, amelyet a bizottság hét prioritás területen megjelölt. Montenegro nagyon keményen dolgozott azon, hogy a bizottság aggájainak megfelelően orvosolja a, ezt a hét területet. Ezt a hét területet a bizottság a, a parlament munkának javítása, a választások megjavítása, az igazgatás szakmaiságának emelése, ezt nagyon nehéz persze egy ilyen kicsi államban megszervezni, a bíróság függetlensége, a korrupció elleni harc, a szervezett bűnözés elleni harc, a média szabadságának biztosítása és a civil társadalom bevonása. A mostani állásfoglalásom Montenegró előrelépésében a gazdasággal foglalkozik legfőképpen, azon nehézségekkel, hogy az eurózona válsága kihat Euró, Montenegróra, amely voltak éppen az eurót használja fizetőeszközként, bár nem tagja az eurózónának, és a mostani recesszió ö, súlyos gondot jelent, valamint most folyik egy nagy nyugdíjreform, és a bürokrácia leépítésének folyamata reformja, annak érdekében többek között, hogy a KKV-k könnyebben mozoghassanak, és a gazdasági növekedés elinduljon. A WTO tagja lett Montenegró tavaly decemberben, és a fő politi- a kopenhágai politikai kritériumok, amelyek a csatlakozás előfeltételei is ezek a pontok is javulnak, az interetnikai kapcsolatok javulnak szemben a szomszédokkal, mint Macedónia vagy Bosznia-Hercegovina, meglehetősen egyöntetű kohézió ország. Vallási, etnikai alapon álló diszkrimináció ellen folynak a lépések, a szomszédos országokból a hazatelep, vagy hazatelepülő menekültek ügye is rendeződni látszik, a bíróságok működésének átláthatósága és a sajtószabadság is olyan témák, amelyekkel foglalkozunk, amelyeket, és olyan témák, amelyeket a podgoricai kormány igyekszik rendezni. A jobban átlátható energiapolitika is igény volt, és a környezetvédelem ügye a vízjárművek építése során. Azért is nagyon fontos, mert a idegenforgalom az egyik legfőbb bevételi forrása az országnak. Aztán megfogalmazottak aggályok a korrupciós vádakkal kapcsolatban a privatizáció folyamán, különösen pedig az újságírók fenyegetése, zaklatása és a sajtószabadság sérülése is aggályként fogalmazott meg. Montenegro mindig arra törekedett, hogy szomszédjáival jobban tudjon együttműködni, például annak okán, hogy megosz, megoldja Horvátországgal az, azt az apró határvitát, amely nemzetközi rendezés előtt van, illetve a szervezet bűnözés elleni közös fellépés érdekében. Tavaly Montenegró sikeres kétoldalú kiadatási megállapodást kötött Szerbiával, Horvátországgal és Macedóniával. Összefoglalva tehát, Montenegró jó hír, sikersztori, és reméljük, hogy a tárgyalások most már elindulnak 2012. júniusában a hivatalos bejelentésnek megfelelően. Ezért kérem, hogy szakbizottságunk fogadja el ajánlásaimat, illetve azokat a módosításokat, azt a négy módosítást, amelyet tegnap benyújtásra került, igyekszem beolvasztani a 76 módosító sorába, meglepően nagy számú módosítót kaptam, ezeket igyekszem összeötvözni, annak érdekében, hogy megszavazható legyen a jelentés. Köszönöm szépen! Most az árnyék jelentéstevőket kérem fel, hogy maximum két percben kérem, próbálják meg két percre korlátozni magukat. Ibrisi Szazics úr, öné a szó. Thank you, sir. Oh, I will try to be sure képviselőasszony. Köszönöm, uram. Rövid leszek, egyetértek Tának úrral, hogy Montenegro sikertörténet. És gratulálok Tának úrnak azért is, mert nagyon jól előkészítette a szöveget, nagyon könnyű volt ezzel dolgozni árnyék jelentéstevőként. körű megegyezésre jutottunk mi árnyékjelentéstevők, és azt hiszem, sikerült támogatnunk a régi kompromisszumos megoldást és azt az általános képet, amit felvázolt nekünk Tenök úr. Nagyon jó munkát végzett, köszönjük neki, és köszönöm az árnyékentéstevő kollégáknak is az együttműködést, és az, azokat a megállapodásokat, amikre sikerült jutnunk. Köszönöm. Two minutes. Thank you, Chair. Fels úr. Köszönöm, elnök úr. A szocialisták és demokraták nevében én is köszönetet mondok Tenok úrnak jó jelentéstervezet, jó kiegyensúlyozott, a kompromisszumos módosítók említik a korrupcióval, a igazságszolgáltatással, emberi joggal, média szabadsággal kapcsolatos aggájainkat tartalmazzák. A, tagál, a tagjelölteket saját eh, érdemeik alapján kell megítélni, és a más tagáljelöltek előre haladása az nem szabad, hogy kapcsoljuk a megítélésüket. A jelentéstevő és az e, árnyék jelentéstevők is az EPA finanszírozás hozzáférhető tételét szeretnék elérni, aztán a nemekkel kapcsolatos politikák területén is több munkára van még szükség, a nők alulreprezentáltak, a civil társadalom, a szakszervezeti jogok kérdése is fontos. Nem vagyok benne biztos, hogy száz százalékig tudjuk támogatni Tenok urat, de reméljük a szakbizottság majd fog minket Lunacek asszonynal és más kollégákkal az LGBT jogokról, az energiáról is szeretnénk majd még pontosítani ki, túl kritikusak vagyunk, vagy pedig túl engedékenyek. Azt hiszem, hogy egész észszerű egyensúlyt sikerült találni, mert a jelentés pozitív üzletet küld Montenegró felé, viszont más oldalról dicséri őket a rengeteg elért eredményet. Ugyanakkor kritikusak is vagyunk, és nagyon világosan elmondjuk azt, hogy bizonyos területeken sokkal többre van még szükség. A reformok végrehajtásával kapcsolatban, különösen az alapjogok, a korrupció, a szervezetbűnözés és az jogállamiság területén rengeteg tennivaló még. Ez nagyon fontos. Elnök, köszönöm, és most Vájko úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először szeretnék jelentéstevőnknek, Tenok úrnak köszönetet mondani. Rengeteg munkát fektetett ebbe a jelentésbe, és az eredmény nagyon pozitív, nagyon kiegyensúlyozott jelentés lett. Nem lepett meg, hogy mennyi módosító indítvány érkezett. Sőt, igazából még kevesebb is érkezett, mint szokott egy ilyen helyzetben. De a jelentéstevő szorosan együttműködött velünk, ezért dicséret illeti. A kompromisszumos módosítókban bevette a különböző gondolatokat, és toleráns volt azon gondolatokkal kapcsolatban is, amelyeket nem osztott mindenki. Azt hiszem, egy olyan országgal állunk szemben, amely jó példa, amely a tőle elvárt kötelességeit teljesítette, és amely belső nemzeti kohéziót tudott elérni azzal kapcsolatban, hogy az európai jövő fontos számára. Montenegro hozzájárult a jó szomszédi kapcsolatok eléréséhez is, illetve a szomszédos régiókkal építi a stabilitást. Még mindig van tennivaló, hogy a jogi keret, illetve a törvényalkotási keret korrupció ellenes, ellenes intézkedéseit tényleg a gyakorlatban is megvalósítsák. És vannak még olyan dolgok, amelyekről gondolhatjuk, hogy még érdemes javítani. Például gondolok itt a sajtómunkásokra gyakorolt nyomásra, a különböző sajtóval kapcsolatos incidensekre de egyetértek nagyjából az előadóval és az árnyékjelentéstevővel abban, hogy Montenegro megérdemli azt, hogy megkezdhesse a tárgyalásokat, és azt a fájdalmas utat, amelynek a végén beléphet az Európai Unióba. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Lunácsek asszony. Um, köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Tanok úrnak azt a munkát, amelyet kifejtett, meg azt, hogy bemutatta a jelentést, meg a kompromisszumokra való törekvését. És jónak találom. Szerintem helyén való, hogy a parlament támogassa azt, hogy nyár előtt megkezdhesse a tárgyalásokat Montenegró, eljött ennek az ideje. Az olyan kérdések, mint a jogi helyzet, korrupció, bíróság helyzete a 23.-24. fejezet megnyitásakor úgyis napirendre kerülnek. Ugyanakkor utalva arra, amit Ferm kollega mondott, hogy vajon túl bíráló, vagy túl ö, kedvező a jelentés. Hát én azt mondom, hogy nagyon sok minden mellett a kettes meg a négyes kompromisszum számomra nem elég erőteljesen fogalmaz. A kettes kompromisszum a korrupció ügyében. Pusztán azt mondani, hogy üdvözöljük a jó előrelépéseket, hát én azt hiszem, hogy nem elég komoly előrelépés ahhoz, hogy üdvözöljük. Szerintem elég van azt mondani, hogy hát tudomásul vesszük, hogy foglalkoznak ezzel, mert bizony nagyon súlyos, magas szintű korrupciós ügyek vannak, amelyekre figyelemmel kell lenni. A szövegben persze van erre utalás, ezt tudom, de azt mondani, hogy üdvözöljük a haladást ez ügyben, az túlzottan pozitív megállapítás. És azt is sajnálom, hogy az a módosító, amelyet eredetileg Kukán képviselőtársam tett be a magas szintű korrupciós ügyekben, a Szornagora Telekom céget néven nevezve kikerült a szövegből. Nem kell persze mindig név szerint megnevezni szervezeteket, személyeket, vállalatokat. Ám ebben az esetben, amikor a sajtó tele volt Montenegróban ezzel az ügyel, helyén volna név szerint említeni. Úgyhogy ezt a céget hogy szóbali módosítóval fogok élni ez irányban négyes kompromisszum az LGBTI-t, a, jogok, a, a meleg jogokkal kapcsolatban, az, hogy van egy antidiskriminációs törvény, az nem elég. Amíg nem hagyják azt rendesen végre, amíg az egyes törvényeket nem igazítják ehhez, tehát az a megfogalmazás, ami rögtön szerepel, hogy az ország jogi, intézményi rendszerét az EU normákhoz igazítsák, az jobb megfogalmazás, mint hogy azt mondják pusztán, hogy erősítsük ezeket. És végül akkor egyetértek azzal, hogy az ökológiai kérdéseket, meg a, a vízérőművek kérdését napirendre tűzzük, ám jobb lett volna, hogyha a Fer Weigel és Kacsin képviselőkkel megfogalmazott szöveg marad fenn a vízérművek és az elektromos hálózat tárgyában. Sajnáljuk, hogy nem fogadta el, újra beterjesztjük majd. Mert ha itt nem erősítjük a, a, a szöveget, akkor sajnos ö, tartózkodni leszünk kénytelenek, hol a, tárgy, a tárgyalások megindítását támogatnánk. Thank you. So, Mr. Köszönöm szépen, Kukán úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden. Azt hiszem, hogy van esélyünk arra, hogy egy jó és pozitív jelentést fogadjunk el Montenegróról. Tanok úr nagymértékben hozzájárult a jelentés minőségéhez. Montenegró az integrációs menetrendben jól halad, ezért úgy gondolom, hogy a folyamat továbbra is gördülékeny lesz, és lehetséges lesz a csatlakozási tárgyalásokat idén megnyitni. Mivel jelentős előrelépést értek el, kulcsfontosságú prioritásoknak feleltek meg, amelyeket az Európai Unió megfogalmazott, különösen a parlament, a választási keret, az eljárási szabályzat, illetve a politikai pártok finanszírozásának a rendszerének a legutóbbi módosításai, illetve az igazságszolgáltatás reformja területén szerintem tényleg fontos, hogy, világ, hogy pozitív jelentést fogadjunk el, ami támogatja Montenegró integrációjának következő lépéseit. Még egyszer szeretnék gratulálni Tenok úrnak, azért is, mert sikerült kompromisszumos módosító indítványokat javasolnia. Én az én módosító indítványomat visszavonom, amelyet Luna Csak asszony említett, de úgy gondolom, hogy a kompromisszumba bekerült az a gondolat, amit én szerettem volna megfogalmazni, talán az jelentéstevő még kiegészíti. A kompromisszumok szerintem jók, és támogatni fogom őket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ibdiszasics asszony, egy percben. Köszönöm. Csak még egyszer szeretném elmondani, hogy nagyon határozottan támogatom a kompromisszumokat, amelyeket sikerült kidolgozni. Kókan úr által említett is 90-90 százalékban -90 lefedi azt, amit szeretnénk elérni. Lunacek asszony azonban említett valamit, és amikor azon gondolkozom, hogy a kis politikai csoport, például amelyet Lunacek asszony említ, hát önökkel tánok úr nagyon nagy lelkű volt, és nagyon kiváló képviseletet kaptak ezekben a módosítókban, hogyha még mindig nem elégedettek, akkor szerintem nem fair, egyáltalán nem fair ennyit bevenni az önök véleményéből, az önök gondolataiból. Úgyhogy szerintem igenis támogassák a kompromisszumokat, különben én azt fogom mondani, hogy igen, akkor szavazzunk külön-külön a módosítókról. Köszönöm, hogy az elnök és a Zsurcsek úrnak adja meg a szót. Rúzse Cserná Hora učinila velký pokrok. Nos, Montenegro nagy előre lépéseket tett, amikor is a fő prioritásokat megvalósította. Ez más országok számára például szolgálhat. Montenegróban a főpolitikai erők együttműködnek ezen stratégiai célok, prioritások elérése érdekében, és ez véleményem szerint nagyon jó példa, például a szomszédos Albánia számára. Montenegró mm, sok előrehaladást tett gazdasága stabilizációja irányában is, gazdasága stabilizációja irányában, mely nagyon fontos a jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzetben. Természetesen Tennak úr jelentése nagyon jól leírja, hogy marad még jó néhány elem, mint például az igazságügy, vagy a korrupció elleni küzdelem. Tehát vannak még gyengességek, gyenge pontok, de természetesen ki kell emelni azt a tényt, hogy Montenegro nem most csatlakozik az EU-hoz, és az előcsatlakozási tárgyalások során még elegendő idő van. A fő politikai erők továbbra is a lehető legnagyobb erőfeszítéseket kell, hogy tegyék ezen prioritások elérése érdekében, tehát az előcsatlakozási tárgyalások folytatódnak, és véleményem szerint Montenegro valóban jó hír, jó példa a szomszédországok számára, akár Albánia, akár Bosznia-Hercegovina, akár Szerbia számára. Gratulálok tehát nem csupán Montenegrónak, hanem a jelentést, aminek Tenok úrnak is jelentéséhez. Lunacek, 30... Köszönöm, köszönöm Lunacek azt, hogy 30 másodpercben. Igaza van, talán nem mondtam azt, hogy igen, Tenok úr nagyon sok mindenhez hozzájárult, de nem mondanám, hogy kicsi frakció vagyunk, legalább nevezzük magunkat közepesnek. És az Európai Unió és a csatlakozás kapcsolatban az a lényeg, hogy nyomást gyakoroljunk ezekre az államokra, hogy haladjanak. És ebben a kontextusban csak szerettem volna reagálni, nagyra értékelem azt, hogy Tenok úr mennyi mindent átvett a gondolatainkból, de úgy gondolom, hogy tényleg legyünk kicsit kritikusabbak. Okay, now Mr. Tenok to settle the... Köszönöm, most Tenok úr lezárhatja ezt a kis kört. Hát e néppárti zöld belharcban nem vennék részt. De köszönöm azt a támogatást, amit az elmúlt években adott kép, a képviselőnő, aki szakértőként segítette munkámat az elmúlt években, és belső információt adott az országban a fejleményekről. Ferm Nak igazat adok, minden országot a saját értékén kell ö, értékelünk, nem a regatta modell szerint kell a csatlakozást intézni. Jelentésem széles körben, széles támogatást nyújtana a kisebbségeknek is, meg a diszkrimináció ellenes intézkedéseknek, beleértve a nőjogok érvényesülését, szakszeretek jogait, LGBT jogokat, és így tovább. Ám, és említettem konkrétan is ezt, hogy a végrehajtással hol vannak gondok, például a diszkrimináció törvények végrehajtásában, de a jelentést csak erre kihegyezni szerintem nem volna helyén való. Ez egy széles körű jelentés, az ország csatlakozási folyamatának különféle vetületeit kell, hogy értékelje. Köszönöm, Weigel úr! Korrupcióellenes harc az egyik kulcsfontosságú aggály, nekem is, meg a szakbizottságunk, meg a választóink számára is, a Nyugat-Balkán egészében. És a zaklatása, sőt, a újságírók meggyilkolásának vágya is nagyon súlyos ügy. Dunacek asszony, ha megnézi a megfogalmazását a kompromisszumos szövegnek, az, hogy, az, hogy üdvözöljük, azt mondjuk, üdvözöljük a további előrelépést a korrupció ellenes jogszabályok elfogadásában. Tehát a jogszabályok elfogadását üdvözöljük. A végrehajtással továbbra is vannak aggájaink, hogy ezt ki is fejtjük. Tehát amit üdvözlünk, az az, hogy létrejött a jogi keret legalább, ahonnan tovább lehet lépni. Talán félreértése a kompromisszumos szövegnek az, ami a, amiből adódott. Az, hogy vállalatokat néven nevezzünk, és így, így módon kérdőre vonjunk, a Telekom vállalat neve elhangzott itt többször, de más vállalatok neve is felmerült, melyekkel kapcsolatban különféle csalások, befektetők elleni csalások merültek fel. Egyik ilyen személy a választókörzetemben él, de ezt inkább a bizottság és a Montenegro kormány ajánlá, elé kell tárni, nem, szerintem nem a, a jelentés be, ahogy Anna és a liberálisok kérnék, mert nagyon hosszú lista volna egyrészt, másrészt meg nem látjuk pontosan a tényeket, nem dönthetünk. A vízi erőművek kapcsán tudom, hogy nagyon komoly aggályok fogalmazódnak meg ezen építkezésekkel kapcsolatban, de az ország számára a bevételek egyik komoly forrása lehet Olaszországnak, meg más piacoknak eladni energiát. Az tehát, hogy elutasítsák, elutasítsuk a gazdasági modellt, az energiatermelés modelljét, az nem igen elfogadható. Benyújthatja ugyan erre vonatkozó módosítóját, de le fogom szavazni. Kukan úr, köszönöm támogatását, megint csak. Ön egyik legnagyobb szakértője a térségnek ebben a parlamentben úgyhogy minden megjegyzése, minden gondolata ö, nagy súlyú. És végül Raucsek úr, igaza van Montenegro, mint ahogy elmondtam, nem osztja a szomszédai belső problémáit sok esetben. Például az albániai belső politikai megosztottság sem jelenik meg Montenegróban. Montenegro nyilván nem fogja holnap, nem fog holnap belépni az EU-ba, amikor tehát lezár, megnyitunk és lezárunk egy-egy tárgyalási fejezetet, akkor lehet majd a végrehajtás, a jogszabályok végrehajtásának kérdésével foglalkozni. Jelenleg a jogi keret felállítása folyik a parlament részéről, és amikor majd a fejezetek tárgyalása megindul, akkor lehet megvizsgálni, végrehajtják el jogszabályokat. Köszönöm még egyszer a támogató megjegyzéseket, Várom a holnapi szavazást, reményeim szerint elfogadjuk az állásfoglalást. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Tenok. Köszönöm szépen, Tenok úr. Holnap fogunk szavazni a szakbizottságban, áprilisban pedig a plenárison. Lépjünk tovább a következő napi rendi pontra, ami a tanácshoz intézett európai parlamenti ajánlásra irányuló javaslat ról szóló jelentés tervezett az Európai Demokrácia Alapítvány tárgyában. Lambsdorff úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Ez nem a tanács ajánlás, hanem a tanácshoz intézett ajánlás. Itt arról van szó, hogy a parlament kifejti, hogy hogyan képzel annak paramétereit, hogyha létrejön egy Európai Demokrácia Alapítvány. Én is Először is az árnyékjelentéstevőknek tennék, mondani köszönetet, nagyon konstruktív vitát folytattunk az elmúlt hónapokban. Ez egy újszerű megközelítés. Megpróbáltam inkluzív módon dolgozni a lehetőségekhez képest, és megpróbáltam a különböző érdekeket a lehetőség szerint egymással összekapcsolni. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődött a vita, és inkább elméleti vita kezdődött, jelenleg viszont egy nagyon konkrét szakaszba érkeztünk. Az Európai Külügyi Szolgálat elnökletével dolgozó munkacsoport jó előrelépéseket ért el, és azt várja, hogy legyen egy statutum tervezet, így módon júniusra véglegesíteni lehetne ezt a témát, és így a parlament álláspontját az Európai Demokrácia Alapítványjal kapcsolatban világossá lehet tenni. 138 módosító érkezett az eredeti szöveghez, ezek alapvetően konstruktívak voltak, 12 kompromisszumos módosítót már egy ideje közösen kidolgoztunk, és ezeket meg is vitattuk. Körülbelül 95-96 ban egyetértés volt tapasztalható. Teljesen világos, hogy itt egy hozzáadott értéket kell kidolgoznunk, azaz, hogy milyen kedvezményezettek részesülhetnek az Európai Demokrácia Alapítvány támogatásaiból, aktivisták vagy szervezetek, amelyeket eddig nem tudtunk elérni, vagy nem tudtunk támogatni, és amelyeknek nehézségeik voltak támogatás elérésében. Például nem volt jogi személyiségük, vagy közigazgatási kritériumok voltak, vagy választási kritériumok, vagy követelmények, emiatt ütközött ez nehézségbe. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a hozzáadott értéknek túl kell menni a gyorsaságon és a rugalmasságon. Itt különösen a politikai átmenetek érzékeny pillanatait kell figyelembe venni, amikor nehéz lehet közvetlen hivatalos segítséget kapni, és ezekben az esetekben egy ilyen alapítványt lehet igénybe venni, amely a partnereken kívül konkrét munkát tud végezni. A fontos témák, amelyek illetően a vita során egyetértésre jutottunk, az az volt, hogy az átfedéseket megpróbáljuk elkerülni a létező eszközökkel, különösen az európai demokrácia és emberi jogok eszközével. Egy karcsúhatékony struktúrát kívánunk létrehozni, melynek Brüsszelben van a székhelye, és szorosan együttműködik a többi jelentős szereplővel ezen a területen, az európai nagykövetségekkel is, helyszínen dolgozó nagykövetségekkel, politikai alapítványokkal, nem kormányzati szervezetekkel és a többi. Harmadik dolog, ami illetően nagy egyetértés uralkodott, hogy, hol, hogy ott, ahol európai forrásokat alkalmazunk, ott a költségvetési rendeletet teljes mértékben tiszteletben kell tartani, ezt illetően széleskörű egyetértés uralkodott. Azt illetően is, hogy az Európai Parlament tett, politikailag be kell kapcsolni ebbe a folyamatba, az Európai Demokrácia Alapítvány létrehozását követően is egy meg lehet a lehetőségekhez képest reprezentatív kiegyensúlyozott részvétel révén az Európai Parlament részéről az alapítvány struktúráiban, és meg kell teremteni annak a lehetőségét is, hogy programozási inputot tudjunk szolgáltatni, tehát nem mikromanagement szintjén, hanem a programozási teljesítmény szintjén. A parlamentnek felügyelő szerepet is kell játszania, éves jelentést kell benyújtani a külügyi szakbizottsághoz. Egy pont volt, amiben nem volt egyetértés, amiről holnap egyszerűen szavaznunk kell, mégpedig az a kérdés, hogy az új ö, politikai pártok mennyiben képezhetik ö, ö, támogatást tárgyát az alapítvány eszközeivel. Itt nincs egyetértés. Természetesen mindennek pluralisztikus módon kell megtörténni, ez világos, de a politikai mozgalmak kritériumai nehéz megfogalmazni, hogyha egy mozgalom pártá fejlődik, szerintem ez problematikus lenne, legalábbis az én frakcióm ezt annak látja. Jó lenne, hogyha holnap a szavazásnál az ötös kompromisszumos módosítónál ezt ki tudnánk fejezni de, mint elmondtam, 95%-ban egységesség uralkodik, és ezen egy pontot illetően majd a szavazásnál el, holnap eldől a dolog, de örülök, hogy jó munkát tudunk lezárni, és a munkacsoportban folytathatjuk ezt a munkát. Köszönöm. So now... Köszönöm szépen. Szájf For two minutes. Két percben. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnknek Lambsdorff úrnak, és üdvözölni szeretném egyrésztről a jelentés a minőségét, másrészt az együttműködési szellemet, amelyről tanúbizonyságot tett ezen döntő jelentőségű projekt során, azaz az Európai Demokrácia Alap létrehozását illetően. Itt van az eredmény, politikai frakciónk egyetért a kompromisszumokkal, egy kényes pontot, pontot kivéve, ez egy nagyon összetett projekt, de nincsenek nagyobb nehézségeink. Ez bátorító jelzés, a parlament foglalkozott ezzel a témával, reagált erre a kérdéskörre, folytatni kell az együttműködést, és hatékonynak kell lenni továbbra is. Mert az Európai Demokrácia Alap létrehozás azt jelenti, hogy az EU egy gyorsalgálású, rugalmas eszközzel rendelkezik majd, amely megfelel a jelenlegi demokratikus kihívásoknak, azaz az alkotmányos reformoknak, a politikai pluralizmusnak és a választási eseményeknek számos országban. Nos, ezen megjegyzésekkel szeretnék foglalkozni Lambsdorff úr legérzékenyebb kérdéseivel, így a kedvezményezettek kérdésével. A jelentéstevő és számos képviselő kérdezte, hogy nagyon fontos támogatni az politikai átmenetbeli országok demokratikus erőit. Én ezt az elképzelést teljes mértékben támogatom hallhattuk az ötös kompromisszumos első részét illetően, hogy ott a kedvezményezettek közé be kell foglalni számos szereplőt, például a politikai aktivistákat, az NGO-kat, a bloggereket és az elkötelezett művészeket. Nos, ezen kényes kérdéseken túlmenően fontos, hogy az országok szuverenitását is tiszteletben tartsuk, és uh, frakciónkon belüli intenzív vita után továbbra is megtartom azt az álláspontot, hogy ne közvetlenül a politikai pártokat finanszírozzuk, be, akár felemelkedő, akár nem politikai pártról van szó, mert ez egy nagy kockázatot jelentene az EU-nak azt illetően, hogy beavatkozunk az ország belügyeibe. Az ötös módosító külön szavazástárgyát képezi majd, hogy a politikai pártokat megtartsuk-e a kedvezményezettek listáján konstruktív módon akarjuk tehát ezt a kérdést eldönteni. Még egy célra szeretnék emlékeztetni, amely nagyon fontos, ez egy fontos eszköz lehet külpolitikánk számára, és gyorsan tudjuk majd ezt alkalmazni megfelelően, meghatározott funkcióknak megfelelően. Köszönöm. Elnök Gomes asszony két percben. I'm... Köszönöm, elnök úr. Örülünk, hogy eh, már idáig jutottunk a javaslatban. Azt hiszem, talán én voltam az első, aki 2010-ben a Howitt jelentésben hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos lenne egy ilyen európai demokrácia alapítvány. És örülök, és most persze a frakcióm nevében nem csak magamban beszélem, hanem Veronik Dekeizer nevében is beszélek, aki szintén jelentéstevőként dolgozott ezen az ügyön. És ő is és én is szeretnénk kifejezni köszönetünket Alexandernek a kiváló munkáért illetve az árnyék jelentéstevőknek is köszönetet mondunk az együttműködésért. Széles körű együtt, egyetértésre sikerült jutni. Néhány apróbb nüansz fontos még számunkra. Számunkra talán a politikai alapítványok támogatása az egyik, és az, az ehhez kapcsolatos ehhez kapcsolódó kérdések a legfontosabbak. Aztán örülünk annak a megoldásnak is, amit sikerült a tiszteletet jelentő Európai Uniós szintű politikai egyensúly tárgykörében találni. A politikai pártok kérdésében pedig még lehetnek ellentétes vélemények. Árnyékjelentéstevőnk Veronika azt gondolja, a szájfiú asszonynal összhangban, hogy jobban szeretné, hogyha közvetlen támogatást nem kapnának a politikai pártok, hanem az aktivisták kapnának esetleg támogatást, mielőtt mondjuk csatlakoznának, vagy ennek egy politikai pártot. A parlament politikai egyensúlya annyira fontos, hogyha, hogy nagyon jó lenne, hogyha mindenki egyetértene. Képzeljék el, hogyha mondjuk Dél-Afrikában milyen helyzet volt az apartheid vége előtt. Nem mindenki gondolta akkor, hogy fontos lenne támogatni azt a pártot, amely későbbiekben hatalomra jutott. Tehát a, a, tovább lépve a nők részvétele, a költségvetési ellenőrzés, és az, hogy az EU delegációkkal konzultáljuk a támogatások kiosztása előtt, ez is fontos számunkra, valamint az, hogy az igazgató tanácsban a parlament képviselői részt vegyenek. Ezekkel a kérdésekkel még kell foglalkozni, és nagyon fontos számunkra a politikai egyensúly. Elnök, köszönöm, Lőzing asszony két perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Véleményemnél maradnék, hogy ez az európai demokrácia alap, számomra nagyon kritikus, problematikusnak tűnik ez az eszköz, és teljes mértékben el kell utasítanom ezt az eszközt. Ez az alapítvány nem áll összhangban a nemzetközi joggal, nem tartja tiszteletben az államok szuverenitáshoz való jogát, véleményem szerint alássa ez a tervezet a szuverenitási jogot, mégpedig nagy mértékben. A vita illetve a politikai pártok támogatása véleményem szerint teljes mértékben vitatható, és részben a nagyon világosan megmutatja ezen támogatók valódi szándékait. Néhány módosítót benyújtottam, azt illetően, nem, hogy nem is kellene foglalkozni ezzel az Európa demokrácia alappal. Egy másik probléma az, hogy nincs megfelelően biztosítva a demokratikus ellenőrzés. Frakcióm a tízes kompromisszumos módosító első részét támogatja, amely kimondja, hogy valamennyi intézkedés végrehajtása egy európai demokrácia alap esetében egy független harmadik szerv által felügyelendő és értékelendő. Mindenak ellenére, amit előadtam, nem szeretném megtagadni a konstruktív együttműködést, és éppen ezért néhány további technikai módosítót nyújtottam be. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm elnök úr, Lambdorsz úrnak szeretnék köszönetet mondani munkájáért, nagyon sok jó szándék tükröződik ebben. Néhány kérdést teszek fel, és semmiképpen sem szeretném viszont, hogy egy kalap alá vegyenek Lőzin kolléganővel, amikor ő arról beszél, hogy az államok szuverenitáshoz való jogát ássuk alá, azt hiszem, hogy ez a múltba vezet vissza minket, amikor demokráciáról és emberi jogokról van szó, akkor nincsen ö, ö, államok kizárólagos szuverenitáshoz való joga, ez nem áll fenn. Tehát ö, ennyiben, hogyha a kolléganő megengedi, nem szeretném, hogyha a kolléganővel azonosítanának engem, és szeretném, hogyha senki nem ilyen irányba értelmezni a megjegyzéseimet. Lambsdorff úrnak szeretnék feltenni néhány kérdést. Egyrésztről azt, hogy hogyan biztosítják a statutum kidolgozásánál, hogy az Európai Parlament észrevételét is be tudja majd nyújtani, különösen a költségvetési és ellenőrzési jogra vonatkozóan. Aztán egy másik kérdés, és ez egy döntő jelentőségű kérdés, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a az egyéb finanszírozási lehetőségekkel és fennálló facilitásokkal való átfedések ne jöjjenek létre, és hogy ez ne legyen egy plusz bürokrácia, ami ezáltal létrejön, ebben látom ugyanis a legnagyobb veszélyt, hogy aztán itt egy konkurencia harc indul meg a különböző eszközök között. Aztán szeretném tudni, Lambsdorff úr, hogy ez az alapítvány hogyan lesz majd konkrét módon finanszírozva, ki járul hozzá ehhez, és milyen mértékben, és hogyan lehet biztosítani, hogy ez a végrehajtó bizottság, amely egy bizonyos módon össze kell, hogy álljon. Nos, tehát ez a végrehajtó bizottság az európai intézmények, alapítványok és egyebekből összeállva megfelelően összedolgozik majd, a 8-6-os pontban az el, hogy a végrehajtó bizottság évente egyszer kell, hogy összeüljön. Szerintem ez nem elegendő, különösen a kezdeti szakaszban biztosítani kell ugyanis, hogy sokkal gyakrabban ülésezzen ez a végrehajtó bizottság, és talán a holnap elfogadandó módosítók némre konkretizálják majd ezeket a dolgokat. Lambsdorff úr, hogyha megenged ezt a megjegyzést, a holnapi jelentés elfogadással kezdődik meg számunkra a valódi munka, hiszen a jövőben is nyomon kell követnünk ezt az ügyet, hogy az Európai Parlamentet ne hagyják ki ebből. Köszönöm, Kizsip úr. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Lambsdorffowi. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Lambsdorff úrnak ezért a rendkívül érdekes és nagyon jól kidolgozott jelentésért. Holnap el fogjuk fogadni ezt a szöveget. Először is szeretném kiemelni, hogy az első információk ezzel kapcsolatban a lengyel elnökségtől származtak. Ez az egyik legfontosabb projektje volt a lengyel elnökségnek, és itt arról volt szó, hogy mindaz, amit láttunk Veronik de Kaiser asszonyi jelentésében, azt meg kell erősíteni, hiszen támogatni kell a demokratizálódási folyamatot, az átmenetet, meg, átmenetet követően az országokban. És ezzel kapcsolatban van már néhány tapasztalat olyan országokban, ahol már ez az átmenet, ez az átalakulási folyamat lezajlott és nagyon pontosan láttuk, hogy különböző mechanizmusok léteznek ezen folyamatok támogatására. Például az amerikai demokrácia alap, ugyanakkor a szolidárnyos Lengyelországban is megemlítedő ebben az összefüggésben. Tényleg ösztönözném és támogatnám azt, amit Lambsdorff úr elmondott. A politikai pártokat nem kellene törölni a kedvezményezett ö, szereplők listájáról. Ezen országokban nincsen jogi keret, és ebben azért támogatom azt, hogy demokratikus szabályokat hozzanak ott létre. Ez valóban kulcskérdés és kulcsmódosító, és valóban használnunk kell ezeket az alapítványokat. Értem az aggodalmakat, Fehér Oroszországban senki sem elégedett a kormány részéről, hogy mi támogatjuk ezeket a mozgalmakat, ez nyilvánvaló. Például egy Fehér Oroszországbeli vendég ellátogatott hozzánk és beszámolt az ottani emberi jogi helyzetről és kifejtette, hogy mi jogszerű és mi nem, és ellenzékeként könnyen börtönbe kerülhet ott az ember beszámolója szerint. Tehát, hogyha hatékonyan kívánjuk támogatni a demokratizálódás folyamatát, akkor ehhez az Európai Unió ez eszközeit alkalmaznunk kell, de ezek nem elég rugalmasak, ezekkel nem tudunk elég gyorsan reagálni. Azonban gyakran az ellenzéki tevékenység alapja pontosan a gyors reakció. To respond to... Köszönöm, Lambsdorff válaszolt a kérdésekre. Very much, um... Köszönöm. Először is hadd mondjam el. Örülök annak a széles támogatásnak, amelyről tanúságot adtak árnyékadók, az árnyékadók képviselői. Örülök ennek. Egy ponton ütköztek a vélemények, erről majd szavazunk, hát ez nem gond önmagában, meglátjuk, mit hoz a szavazás. sül ki abból. A kritikusabb súlyú pontokat illetően németül folytatnám. Pöttering gewesen. A Pöttering úr utalt erre, nem, mond, nem akarom őt egy kalap alá venni a másik képviselővel, Lőzing asszonyal, ez neki sem tetszene tehát semmiképpen sem fogom őket egy kalap alá venni. Nos, tehát Lőzing asszonyon azt mondta, el, elővezette az ön frakciója a fundamentális gondolkodását, ez teljes mértékben rendben van. Pöttering úr a jellegi tervezetet, a statutumot mutatja be, és független harmadik szerv fogja ezt megvizsgálni, tehát ez ellentmondásmentesnek fog valószínűleg bizonyulni. Tehát valamennyi konstruktív hozzájárulást a kollégák részéről e tekintetben figyelembe vesszük. Pöttering úr kérdésére, hogyan biztosítjuk, hogy az Európai Parlament érdekei érvényesüljenek? Főként azáltal, hogy hát hogyha mi nem mondtuk volna azt, hogy ajánlást fogalmazunk meg, akkor most itt nem is lenne eljárás a parlamentben. Ez az egyik dolog. A másik pedig a munkácsoportban képviselve vagyunk. Én illetve Elmer Brock képviseljük a szakbizottságot ebben a munkacsoportban, és ott elmondjuk a véleményünket, ami a költségvetési kérdéseket illeti az első találkozón is megfogalmaztuk, hogy, termés, hogy a költségvetési rendelet teljes mértékben alkalmazandó az EU forrásokra, mind a költségvetés beállítás, mint pedig az ellenőrzés tekintetében azt hiszem, hogy ez teljes mértékben vitathatatlan. Az átfedéseket el akarjuk kerülni. Kérdés, hogy hogyan definiáljuk a, az átfedéseket az Európai Demokrácia Alapítvány és a Demokrácia és Emberi Jogok eszköze között. Szaifi kolléga ezt helyesen fogalmazta meg, hogy a rugalmasság, a gyorsaság az Európai Demokrácia Alapítvány esetében nagyon fontos. Olyan szereplőket kell támogatni, amelyeket a másik eszköz később át tud venni. Tehát kérdés az, hogy az együttműködést hogyan fogjuk megszervezni. Lesz egy kötelező találkozó a végrehajtó bizottsággal, illetve az egyéb intézmények és alapítványok között évente egyszer ez világos az alapszabályban nem kell minden regionális találkozót beírni, Brüsszelben lesz a székhely, és mindenféleképpen gyors és független döntéseket akarunk majd ezen találkozók során létrehozni, ez világos. Ennyit az átfedések kérdésében, a végrehajtó bizottság kérdésében. Nos, a finanszírozás. A kezdeti finanszírozás Füle biztos úr a szomszédság politikai eszközből fordít majd erre összegeket. Lengyel köztársaság is ígéretet tett már, 3 és 5 millió eurós összeg közötti összegről van szó, más tagállamok is kifejezik majd a véleményüket, tehát érkeznek a hozzájárulások. Ez egy vegyes finanszírozás lesz a tagállamok részéről és az Európai Unió részéről. A zöldek, illetve Elmer Brock javasolták, a vagyonkezelői alap létrehozását, amelyben harmadik személyek is beszállhatnának, így Norvégia és Svájc, hogyha részt akarnak venni, vagy nagy alapítványok, ezt meg kell nézni, hogy ez részleteiben hogyan működik. És egy utolsó dolog, Anna Gomes mondta ezt, azt hiszem, de válasz Csip kolléga kérdésére is, a demokratikus mozgalmak támogatása nehézkes, Például az apartheid elleni küzdelem esetében senkinek nem volt problémája azzal, hogy ott segítenünk kell, tehát ez nem volt nagy probléma, de egy dolog virágos számunkra, ez a statutumban nincs benne, és ezt figyelembe kell vennünk, hogy csak olyan szereplőket támogatunk, akik erőszakmentesen lépnek fel a demokrácia érdekében. Ez nagyon fontos, mert nem akarjuk, hogy más célokra használják fel ezeket a forrásokat. Ahogyan mondtam, még egyszer köszönöm a támogatást, és már előre várom a holnapi szavazást. Pötterin kollégának természetesen igaza van. A munkával, az, a szavazással nem ö, zárul le a munka, és remélem, hogy tovább is bizalomteljes légkörben dolgozunk együtt. Uh, I have to inform you. Köszönöm, tájékoztatni szeretném önöket felől, hogy Veronik de Kaiser asszony egy levelet, egy módosítót küldött a szóbeli módosítójához, a hetes kompromisszum tárgyában. Nézzék majd meg. Tehát szubali módosítás a hetes kompromisszumra vonatkozóan, titkárság majd kiküldi ezt, amúgy is, csak akartam előtte tájékoztatni nőket erről. Utolsó mondata ennek az. Az újrafinanszírozás, amely tiszteletben kell tartsa. Tehát a politikai egyensúly helyett viszont itt a politikai pluralitás áll. Tehát ahelyett, hogy politikai egyensúly, a politikai sokféleséget, pluralitást tennénk be. Ezt kértek de Kejzel asszony, ezt a módosítást megkapják majd a titkárságtól írásban is. Menjünk tovább. Ungoreanu jelentése a következő vitatárgya. Az Egyesült Államok és az EU közötti utas adatok rendszere, PNR adatok átadásáról az amerikai belbiztonsági minisztériummal. Ungaránul három perce van. Köszönöm, elnök Tudom, hogy szorít az idő, igyekszem egyszerűen a lényegre törően fogalmazni. Különbséget kell tennünk a hely, a között, amiről tényszerűen tárgyalunk, és mi az, amiről nem vagyunk hivatottak tárgyalni ebben a kérdéskörben, ebben a véleményben. No tehát, amiről tárgyalnunk kell, az az álláspont, melyet szakbizottságunk elfoglal ezzel a megállapodással kapcsolatban, azaz a transatlanti partneri viszonyal kapcsolatban, beleértve a teremmus elleni közös harc igényeit is, ezt kell tehát megvitassuk. Amit azon nem kell megvitassunk, az, hogy tetszik nekünk vagy sem az amerikai módszer, meg az amerikaiak politikája, nem erről vagyunk most hivatottak vitatkozni. Úgyhogy világosan meg kell fogalmazzam, hogy ez az új megállapodás, melyet egy éven át tárgyaltunk, jelentősen javítja az előző megállapodást. Mindenféle érvek szólnak emellett, ezek közül csak néhányat ismertetnék majd. Most, hogy az új megállapodás felállt, az adatokhoz a hozzáférés, korrekció, a hatékony jogorvosati eljárás is megvalósul, azért push módszertan lesz az átadás általános módja, a PNR adatok fenntartásának ide, idetartamát is korlátozza, és a kölcsönösség repszétes elve is megvalósul. Ennyiben jelentősen javult tehát a megállapodás. Persze lehettünk volna nagyra törőbbek egyes pontokon, ám egészében vizsgálva Szerintem az eredmény megfelelő egyensúlyt jelent a biztonság és a egyéni adatok védelmének igénye között. Végül pedig tegyük fel magunknak a kérdést. Mi volna az alternatíva ezzel a megállapodással szemben, ha nem hagynánk jóvá? Szerintem ezen megállapodás nélkül először is a légitárságaink légüres térbe kerülnének, tudnék továbbra is meg kéne feleljenek a, az Egyesült Államok PNR adatkövetelményeinek, ugyanakkor nem volna, nem volna világos kerete a végrehajtásnak. Másodszorban nem állna fel EU jogi keret a PNR adatok cseréjének végrehajtására, miközben az Egyesült Államok a maga részéről két oldalú megállapodásokat nyugodtan köthetne a tagállamokkal. Ez az pedig azt jelenteni, hogy ezeknek, ezeket mi nem felügyelhetnénk. Összefoglalva, tehát azt kell mondanom, ezt a megállapodást szerintem mindannyian támogatnunk kell. Négy módosítót emelnék ki. amely szólt arról csak, hogy tagadjuk meg az együttműködő, a, a, a hozzájárulást. A, azok a mondostok, amik, amiket eddig megkaptam, a, arra utalnak, hogy elég széles támogatást élvez ez az anyag, nem hangú, de széles körűt. Belátást alakult ki a felől, hogy érdemes támogatnunk ezt a megállapodást. Köszönöm, Ungorán úr. Most Gomes asszony, egy másfél percben kérem. The chairman, there's... Elnök úr, nem fér hozzá kétség, hogy minden országnak, az USA-nak is joga van dönteni arról, hogy milyen feltételekkel engedik be az embereket a területükre. De van egy másik precedens is, mégpedig az Ausztráliával kötött PNR megállapodás. Sajnomban, sajnos azonban ezt a precedenst itt igazában ebben az esetben nem nagyon követük. Tudom, hogy egyetlen tárgyalás lehet tökéletes, de ez a, most nem volt olyan jó, mint az Ausztráliával kötött egyezményt megelőző. Az adatvédelem állampolgáraink számára rendkívül fontos. Múlt héten, vagy nem is tudom már, talán ezen a héten részt vettem Malmström asszonyjal a Libeszak Bizottságban egy eszmecserén, és nagyon komoly okokat adtak a fő jelentéstevők Sophie Intfeld például arra, hogy az adatvédelmi normák ebben a megállapodásban hogyan sérülnek. Ezek után el kell mondanom, hogy egyetértek a jelentéstevővel, amikor rámutat arra, hogy az alternatíva még rosszabb. Az alternatíva az, hogy visszatérünk a kétoldalú nemzeti kormányokkal kötött megállapodásokra, amely sokkal rosszabb, mint az EU által adatvédelmi szempontok figyelembevételével is kötött megállapodás. Tehát várnunk kell. Hadd mondjam el még azt, hogy különösen aggaszt még valami, amit felfedeztem ebben a megállapodásban. Bár ez egy olyan megállapodás, amelyet nekünk is el kell fogadni, a parlamentnek is jogává kell hagyni, ahogy a nemzeti megállapodásokat és a nemzeti parlamentek ratifikálták, az USA számára ez csak egy végrehajtási megállapodás. A kongresszus nem folyt bele ennek az elfogadásába. Tehát, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy az alternatíva az állampolgáraink számára rosszabb, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az Egyesült Államok kongresszusa is belefolyjon a felülvizsgálati munkába. Gyakoroljunk nyomást ezért öreljük, hogy ki lehessen javítani a hibákat. Köszönöm, Duff úr kap szót másfél percben. Elnök úr, feltételezem, hogy a megköltött megállapodás, ez adom önnek azt, hogy megengedem azt, hogy ez tényleg egy szerény előrelépés jelent, de hát az Ausztrál megállapodáshoz képest még mindig számos fontos uh, tekintetben nem annyira jó. Először is túlságosan határozatlan, különösen a 4.4-es cikk, amely lehetővé teszi azt, hogy a PNR-t bármire, ha felhasználják. És az Európai Unió nem tudja felülvizsgálni vagy ellenőrizni ezt a folyamatot. Jogi szempontból nem tűnik eléggé megalapozottnak, és nem teljes mértékben összeegyeztethető az Európai Uniós jogszabályokkal az adatvédelemről. Nem jó alap ez arra, hogy a transatlanti kapcsolatokat javítsuk. Szerintem rendkívül rossz precedenst jelenthet a jövőbeli lehetséges utasnyilvántartási megállapodásokkal kapcsolatban, amelyeket harmadik országokkal köthetünk. Ahogy még rosszabb az adatvédelmi rendszer, mint az USA-ban. Ha nem fogadjuk el, azzal szerintem megerősítjük az Európai Bizottság jövőbeli szerepét és hatékonyságát. amikor további diplomáciai tárgyalásokban vesz részt a bizottság. Jelen pillanatban azonban azt tapasztaljuk, hogy a bizottságnak nem sikerült a parlament rendkívül szigorú normáinak megfelelnie, amit megpróbáltunk eléretni velük. Éppen ezért módosító indítványt nyújtottam be, hogy ezzel a PNL megállapodással kapcsolatban. Köszönöm, most pedig Nikolaj asszony kap szót. Mulțumesc, domnule președinte, nu cred că... Köszönöm, elnök úr. azt hiszem nem ez lesz az első megállapodás, amely megsérti a parlament szabályait. Itt egy olyan megállapodásról van szó, amely nem tartja eléggé tiszteletben a jogszabályokat. De nagyon nehéz döntést hozni ezen megállapodásra vonatkozóan, hiszen ez a megállapodás javulást jelent a korábbi megállapodáshoz képest. Ezt a javulást akár jelentéktelennek is minősíthetjük, de ez mindenképpen egy javulás. Tehát a döntés, amelyet hoznunk kell, politikai jellegű válaszolnunk kell egy olyan kérdésre, amely ideig nem talált válaszra. Azaz, meddig mennek a követelmények a bel biztonságot illetően, és meddig mennek a követelmények az emberi jogok védelmét illetően. Nos, ezen megállapodásban a határ a e kettő között nem kielégítő. Vannak olyan elemek, amelyek nehézségeket okoznak, gondolok itt az adatok kezelésének módjára, az adatok tárolásának módjára. Ezen személyi adatokat más célokra is fel lehet használni, és ez megsérti a személyes adatokra vonatkozó európai jogszabályokat. Ami bizonyos, az az, hogy biztosítani kell az európai polgárok biztonságát. Frakciónk ban, tehát úgy döntöttünk, hogy lelkismereti szavazást tartunk. Jó magam támogatom ezt a megállapodást, azon tény ellenére, hogy ez nem egy ö, tökéletes megállapodás. Remélem, hogy lesz egy jogi keret, amely legalább a minimális adatvédelmet biztosítja. Jeep úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Vážice, że oto mamy y, Köszönöm szépen, a következőt szeretném elmondani. Van itt egy további ö, kényes ügy, mert a SWIFT-tel is volt dolgunk, mindenki ismeri ennek történetét. Aztán itt van még az aktával kapcsolatos kérdéskör is, amely szintén ellentmondásokat vet fel ez nem az USA-val való megállapodás, hanem több szereplős megállapodás, melynek egyik részes fele az EU is, és az USA is. A jelentéstevő Ungureanu kolléga következőt mondta el. Az adatok tárolási határidejét lecsökkentették, most kérdés az, hogy mennyiben csökkentették ezt az adattárolási határidőt, vagy időtartamot, és hogyha és e- ebben a PNR megállapodásban, most kérdés, hogy Ausztráliával kötött PNR megállapodásban hogyan jártunk el, és itt van még egy másik kérdés, amelyet Duff úr felvetett, a visszatartott adatokat át lehet ö, ö, irányítani kérdés, hogy kihez, hova továbbítják ezeket az adatokat, és mit történik ezekkel az adatokkal később, hogyha ezek kényes természetűek, hogyan kezelik őket a továbbiakban. Itt a polgárok jogairól van szó, ugyanakkor a személy adatok védelméről is. Tehát, hogyha ezeket az adatokat továbbítják, talán nem olyan lényeges adatok ezek, de minden esetre milyen joggal rendelkeznek a polgárok abban az esetben, hogyha visszajönnek ezekkel az adatokkal. Ezek tehát azok a kérdések, amelyek számomra a leglényegesebbek. Köszönöm. Gurano, please. Köszönöm. Unguránó úr, öné a szó. Köszönöm a megjegyzéseket, megpróbálok röviden reagálni. Értem azok aggályokat, és tudom, hogy ez egy tovább javítható, tökéletesíthető megállapodás. De hát igazából nem tudunk egy ilyen áldást jelentő tökéletes megállapodásról álmodni se. Nem tudom, hogy élhetnénk el ilyet. Görnis kolléga valóban az Egyesült Államok kongresszusa jó lenne, hogyha befo- belefolyna a munkába de hát az ő másik fél feladata az, hogy eldöntse, hogy kivonódik be a munkába. Duff úr. Igen, nem tökéletesek ezek a rendelkezések ebben a megállapodásban, de azt is hozzá kell tennem, hogy nem gondolom, hogy az Ausztráliával kötött megállapodásra való összehasonlítás az helyes, hiszen nem lehet összehasonlítani a fenyegetettség szintjét össz-Ausztrália és az Egyesült Államok esetében. Köszönöm Nikolaj asszonynak az átgondolt megjegyzéseit a biztonsággal és a magánélet védelmének a, az ellentmondásosságával kapcsolatban. Ez mindig nagyon kényes kérdés megtalálni a kettő között az egyensúlyt nagyon fontos elismerni, hogy ez a megállapodás, ez előrelépés. Gzsib úr az adat tárolása időtartamára hívta fel a figyelmet. Ha jól tudom, akkor 60, 6 hónap után elszemélytelenítik ezeket az adatokat, utána 10 évig még súlyos nemzetközi bűncselekmények esetében, és 15 évig terrorista bűncselekmények esetében lehívhatóak lesznek ezek az adatok. Az egyedi, egyéni jellegű, természetű adatrészeket viszont el fogják pusztítani. Elnök, köszönöm. Tovább léphetünk a következő jelentésre. Ez az EU makroregionális stratégiáinak fejlődése, a jelenlegi gyakorlat és a jövőbeni kilátások különösen a földközi tenger térségében. Szalavrakosz urat kérem, hogy mutassa be három percben a jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani a kollégáknak és az elnyék jelentéstevőknek is, akik módosítókat nyújtottak be valamint köszönetet mondok a konstruktív együttműködésért, a kompromisszumos módosítók elkészítését illetően a módosítók nagy része elfogadható, mert valóban javítják a szöveg minőségét, és határozottabbá teszik annak megfogalmazását. Nos, 2009-ben indult ez a makroregionális stratégia. Megkezdődtek a munkák a Balti-tenger térségét illetően, és most más térségek amiket is figyelembe veszünk. Nagyon fontos az a kiegyensúlyozott növekedés érdekében. Ez hozzáadott értéket jelent, és ezek a stratégiák más fontos kezdeményezésekhez társulnak az EU 2020-as stratégia keretében. A gyakorlatok, amelyek előmozdíthatók a mediterrán térségben, ezek nagyon nagy jelentőségűek, a tudomány, az innováció, az idegenforgalom, a kereskedelem, a környezetvédelem, a bevándorlási hullámokkal szembeni védelem, a szennyezés elleni küzdelem, valamennyi szempont szerepel ebben a stratégiában. Aztán van itt egy nagyon világos alkalmazási keret, és meghatározásra kerülnek a prioritások. Ezen két célkitűzésnek párhuzamosan kell előre mozdulnia, hogy ezen makroregionális stratégiák eredményeket hozhassanak. Az új makrorégiók meghatározása a mediterrán térségben nem képezi véleményem tárgyát. Minden esetre úgy vélem, hogy erősebb párbeszédre, konzultációra lenne szükség a tagállamok, illetve az Európai Bizottság között, hogy a szubszidiaritás elve megfelelően érvényülhessen. Most pedig várom a különböző véleményeket, észrevételeket az árnyék jelentéstevők részéről is, és szeretném még egyszer kiemelni hogy a makroregionális makrorégió kezelését illetően van egy fontos kötelezettségvállalás, azaz, hogy ezek a makrorégiók nem kérnek új forrásokat, új normatívákat, ösztönözzük a különböző fellépéseket, mert a makrorégiók jelentik ezen régiók jövőjét. Köszönöm, gyakorlatilag egy véleményről van szó tehát a Regionális Fejlesztési Szakbizottság részéről. Ha van olyan kollégám, akinek véleménye van ezzel kapcsolatban, akkor kérem, jelezze. Van. Parancsoljon. López asszony. Gracias, presidente. Es... Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek véleményéért. A szocialista frakció egyes tagjai módosítókat nyújtottak be annak érdekében, hogy kiterjesszék a makrorégiókat nem csupán a földközi tenger keleti részére, hanem nyugati részére is, mert meg vagyunk győződve arról, hogy közös kultúránk, közös hagyományaink vannak ebben a térségben. A makrorégió sokkal szilárdabb, hogyha egy csoportba tömöríti az összes európai országot, amelyek a földközi tenger körül találhatók, hiszen nagyon sok közös témánk van, láthatjuk majd a jövőben ezt. Egyesek össze is kapcsoltak minket a közelmúltban, például a Marokkóval kötött mezőgazdasági megállapodás, de vannak még más témák is, amelyek napvirágra kerülhetnek, és amelyhez közös álláspontra van szükség. Fontos tehát egy közös keret alakítása, kialakítása, hogy ezen belül megindíthassuk az új projekteket. Persze ezekhez forrásokra, finansz, finanszírozásra is szükség van, de nagyon fontos előmozdítanunk ezeket a szinergiákat. Örülök annak, hogy az általunk benyújtott módosítókat a jelentéstevő befogadta, és köszönetet mondok azoknak, akik benyújtották ezen módosítókat. So, uh, no need for an answer. Huh? Válaszat, akkor nincs szükség. Nos tehát, köszönöm a köszönetnyilvánításokat. Shall move. Köszönöm, akkor lépjünk tovább. Salafranca úr tájékoztatója, a Libiába utazott adhok delegáció. Nem, bocsánat, ne haragudjon, Lambsdorff úr jön először, és aztán ön, Salafranca úr. Én hibáztam, ne haragudjanak. Mr. President, uh, uh, sorry, Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést. Röviden szeretnék beszámolni az ENSZ-ben, New Yorkban tört látogatásaink, látogatásunkról. Földrajzilag Palesztinára és az államiságára, a Nyugat-Szaharára, egy harmadik területre koncentráltunk, az ENSZ próbálja a demokráciát támogatni és védeni, aztán az örök intézményi kérdés az Európai Unió képviselte az ENSZ-ben. Novemberben a közös misszión a DROA albizottsággal együtt vettünk részt, külön briefinget tartottunk az emberi jogokkal kapcsolatos kérdésekről. Hadd kezdjem az utolsóval, az Európai Unió státusza az ENSZ-ben. Megtudtuk, hogy a látogatásunk idején még mindig problémák voltak azzal kapcsolatban, hogy az EU unblock szólaljon föl, de már sikerült előrelépést elérni. Volt egy ilyen EU fáradtság érzékelhető az ENSZ tagságában, hiszen az összes tagállam számára az Európai Uniós tagállamok számára annyira nehéz volt eredményeket elérni egyet, egyenként, különösen az Egyesült Királyság panaszkodott erről. Most az a helyzet az Egyesült Királyságnak köszönhetően, az ő munkáiknak köszönhetően, hogy minden egyes ügyben kell, hogy legyen külön döntés arról, hogy az Európai Unió az külügyi szolgálat által képviseltetheti magát, vagy valamilyen más megoldásra van szükség. Tehát ahelyett, hogy az ENSZ-beli pozíciónkért küzdünk, az Egyesült Királyság úgy tűnik, hogy sikerült oda eh, terelnie a dolgot, hogy nekünk a harcot egymás között kell lefolytatni, és másra, más lehetőségre most már túl késő hagyatkozni. Az obstrukcionizmus nagyon kellemetlen esetét is tapasztaltuk. Más ENSZ tagállamok is, akik támogatást kérnek, vagy támogatást várnak az EU-tól, ezekkel kapcsolatban is nagyon fontos, hogy egymás között eldöntsünk mindent, mielőtt a közgyűlésre tudjuk tárni. A határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatban ez nem vonatkozik. Palesztina esetében elmondhatom, hogy addig ott inkább vállalkozó állásponton volt az ENSZ. Nyolc tagállam az SBT-ben támogatta azt, hogy megszavazzák a palesztin elmelismerését, de kilenchez, kilenc igenre van szükség ahhoz, hogy meglegyen a megfelelő többség. A tagállamok továbbra is megosztottak az ügyben az arab tavasz kérdésében, nagyon komoly hangsúlyt helyeztek a kapacitásépítésre és a megkülönböztetett megközelítésre, ez nem lesz meglepő. Líbiát máshogy kell megközelíteni, mint mondjuk Tunéziát, vagy Algériát, vagy Egyiptomot. Szíria esetében nagyon komolyak az aggályok. A e, bizottság tényfeltáró missziót küldött oda, és ebből is az derült ki, hogy a szíriai kormány emberiség elleni bűncselekményeket követel, ezért a Nemzetközi Büntetőbíróságnak is be kell vonódni ebbe az ügybe. Az ez BT elé vitele az ügynek nagyon nehéz jelen pillanatban. Van egy tárgyalások a Marokkó és Nyugat-Szahara kérdésében tovább folytatódtak, de nem sikerült megállapodásra vagy jelentős előrelépésre jutni. Hogyha kedvezőtlen fejlemények merülnének föl, akkor ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak sikerült egy olyan előrelépést elérni, hogy az ENSZ közül is akkor hajlandó lenne foglalkozni az ügyel. De a felelősség és a védelem területét igyekszik elkülöníteni az ENSZ. A líbiai válságra vonatkozó ENSZ határozat, illetve a vétó és az Arab Liga, vagy más szövetségesek fellépésével kapcsolatban – nagyon fontos, hogy megfelelő sorrendben járjunk el. A jelenlegi diplomácia és erőhasználat a kapcsolatban nagyon merev az álláspont, az amerikaiak nem mozdulnak, és mi is egy kicsit szkeptikusak vagyunk. Egy pontban sikerült megállapodni az, hogy a védelem felelőssége az a vétóval, szavazással vagy egyéb szankciókkal nem megoldható, akkor tovább kell lépni. Aztán a szokásos dolgok, a civil társadalom megerősítése, a nők és fiatalok helyzetének javítása, ez más országokban kényesebb kérdés, mint nálunk, úgyhogy számunkra nem annyira érdekes, és az EU prioritások érdek, tekintetében érdekes, hogy hogyan ítélték meg New Yorkban azt, hogy számukra milyen fontos az EU-s fejleményekből. Nagy érdeklődéssel várjuk a következő közgyűlést, várom a kérdéseiket. Uh, Mrs. Andrikene has just arrived. Köszönöm, Andrikene asszony épp most érkezett meg, ha kíván hozzászólni. Másfél percben, akkor megkapja a szót. Köszönöm elnézést, hogy késtem, de az intában kellett felszólalnom most. Mint az Emberi Albizottság tagja részt vettem az AFET és a DROA közös delegációjában, az ENSZ közgyűlésén, 66. ülésszakán. Barbara Lochpiller asszonyt, elnökünket kísértem. Szeretném aláhúzni, mennyire fontos az, hogy a DROA albizottságunk részt vesz az AFET keretén belül a közgyűlés munkájában, illetve részt vesz annak ülésén az Emberi Alapítottság kiterjesztett elnöksége úgy döntött, hogy például a nyőrki ülést kihagyjuk Kongó, azért, hogy Kongóba elmehessünk. Ugyanakkor az AFED delegáció részvétele is fontos, ám az nem mindig foglalkozik az emberi kérdésekkel oly oly nagy súlyjal, ahogy azt a mi albizottságunk nyilvánvalóan teszi. A parlament állásfoglalását illetően az ENSZ emberi jogi tanácsának 19. ülésszakára vonatkozóan, amelyet Stadban fogadtunk el, ebben áll egy bekezdés, amelyet a parlament támogatott, és amely világosan kimondja, hogy a parlament eh, a, továbbra is fenn kívánja tartani feltétlenül a parlamenti delegációk küldésének gyakorlatát az emberi jogi tanács és az ENSZ közgyűlésének üléseire. Tehát ezt fenn kívánjuk tartani. Az emberjogi kérdésekkel foglalkoztak New Yorkban minden ülésen. A delegáció nagyon, a témák nagyon széles körét ölelte fel. Lambsdorff úr delegáció vezetője erre már reflektált. A legkonkrétabban emberjogi jellegű ülés volt, ahol Ivan Simonovics úr az emberjogi felügyelet, felügyelője az ENSZ emberjogi bizottság bizottságának Billy képviselte. Itt Kulcsfontosságú emberjog ügyek merültek föl. Administratív és, és lényegi szempontból tárgyalták ezeket. Nagyon fontos fejleményt említett e főtisztviselő, miszerint az ENSZ főtitkára emberjogi bíróság felállítását támogatja New Yorkban, illetve az elefántcsontparti parti helyzetben is reagálni kíván. A Genfi emberjogi tanács üléséről pedig nagyon pozitív módon számolt be. Senki sem gondolta volna néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen mértékű támogatást kap. Például az a gondolat, hogy Irán a kapcsolatban egy ENSZ jelentéstevő kerüljön kinevezésre, vagy hogy például konszenzus alakulnak ki az emberjogi tanácsban afelől, hogy Líbia tagságát felfüggeszték ezek fontos fejlemények voltak. Egy másik pozitív előrelépés az egyetemleges előrelépésű folyamatjelentés intézménye, ahol egymást bírálhatják a, a tagállamok emberjogi kérdésekben. A szíriai emberi helyzettel kapcsolatban a tájékoztat bennünket, hogy a bizottság beterjesztette jelentését, amelyben ember, az emberiségeni bűncselekményekről tesz említést. Ugyanakkor az is felmerült, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé terjeszték Szíria ügyét. Hát a idő nem elég ahhoz, hogy tovább tanuljam ezeket a kérdéseket, de nagyon jól sikerült delegációs út volt ez. Köszönöm. Más kíván hozzászólni? Hát akkor köszönöm szépen ezt a tájékoztatást. És most az utolsó napi rendi pont következik, és most tényleg Szala Franka úr kap szót. A líbiai látogatással kapcsolatban Tripoliba és Bengáziba látogattak február 12 10-12-én. Igen, elnök úr, valóban a szakbizottságunk tagjai és a Védelmi Albizottság részéről Panceri úr, illetve Gomes asszony a magrebi delegáció részéről, valamint Kacsin úr, a libiai jelentés készítője, ejtettük meg ezt a látogatást Líbiában 2012. február 10-11-12-én, és megállapíthattunk Egyrésztről, hogy a lakosság körében hatalmas elvárásokat keltett a Gaddafi rendszer összeomlása, eltűnése, de másrésztről hatalmas uh, igények is keletkeztek uh, szemben, ezt a kettősséget tapasztaltuk meg. Az átmeneti tanács elnökével is találkoztunk, a biztonsági problémákat vetette fel a választási folyamatot, és az igazságügy reformjával kapcsolatos kérdéskört. Az egyik probléma, az egyik fő probléma az országban a biztonság kérdésének megoldása, és hogyan és az, hogy hogyan lehet az egykori harcosokat a rendőri erőkbe és a haderőkbe integrálni. 150 ezer személy van ebben a helyzetben, tehát az Európai Unió támogatása bizonyosan hozzájárulhatna ezen probléma megoldásához. 4000 szárazföldi határól van szó, 4000 km szárazföldi határól van szó, a tengeri határok még hosszabbak, tehát rendkívül aggasztó a helyzet Líbiában. Eston asszonyhoz levelet intéztünk, és ebben kifejtjük, hogy az Európai Unió milyen lehetőségekkel rendelkezik különböző mechanizmusai révén, hogy ezen igényeknek megfeleljünk, amelyek valóban sürgetőek. A kormány tagjai beszámoltak számos humán erőforrás és anyagi igényről, Libia részéről. Tehát használnunk kellene az Európai Uniós mechanizmusokat, különösen a stabilitási mechanizmust, hogy megfelelően meg tudjunk felelni ezen igényeknek. Ezen túlmenően elnök úr szeretnék kitérni a választási kérdésre is, hiszen júniusban Libiában választásokat tartanak, és a helyzet ebből a szempontból valóban rendkívül aggasztó. Több mint 40 évig uralkodott Gaddafi, eddig volt uralmon a Gaddafi rezsim, és ott a, abban az időszakban semmiféle választás nem volt, tehát hiányzik a polgári öntudat a lakosság körében a választásokat illetően, nincsenek előzményei a választásoknak, tehát az EU-val való együttműködést nagyon pozitívan értékelik ebből a szempontból más országoktól eltérően e tekintetben. Ami pedig a mechanizmusokat illeti, ezeket bizonyosan kedvezően fogadják majd. Az új politikai eszköz bizonyulhat majd a megfelelő eszköznek e tekintetben. Aztán a kommunikációs eszközök, mint például a Euronews, vagy a parlamenti televíziós csatorna, mint ezeket nagyon kedvezően fogadták Líbiában, de ezen összefüggésben még nagyon sok tennivaló van. Aztán a polgárháború vonatkozásában az átmeneti kormány megpróbál ideiglenes eszközökkel választ adni a felmerült igényekre ezen a területen, nagyon szerény eredménnyel. Nekünk bizonyosan segítenünk kell majd ebben, aztán most áttérek az emberi jogi helyzetre, már beszéltem a biztonság kérdésköréről. köréről a milíciáról. A Gaddafi rezsimet támogatok most a milícia ellenőrzése alatt nem pedig a rendőrség vagy a hadsereg ellenőrzése alatt, amelyek valóban nagyon kezdetleges állapotban vannak, és a számos aggodalmat vált ki, például a fegyverkereskedelem vonatkozásában. Elnök úr, zárszóként elmondanám a szakbizottság tagjai felé üzenetként, hogy delegációnkat, illetve Gomes elnök asszonyt nagyon kedvezően fogadták. Egyébként Gomes asszony majd még kiegészíti az én beszámolómat, hiszen ő számos látogatást tett ebbe az országba. Nos, tehát szeretném kiemelni, hogy mennyire remek fogadtatásban részesült delegációnk, és mennyire készek arra, hogy együttműködjenek az Európai Parlamenttel. Ez egy nagyon nagy lehetőség, amelyet nem szabad elvesztegetnünk bürokratikus korlátozások miatt. Nem így van, ugyanis ez más nemzetközi szereplők vonatkozásában. Elmondanám tehát, hogy Líbia mindenképpen prioritás kell, hogy legyen számunkra. átadtuk benyomásainkat, tapasztalatainkat a főképviselő asszonynak, Eston asszonynak. Fontos az, hogy az Európai Unió meg tudjon felelni feladatának ezen a területen, amely, amely ugye nagyon sok sikert könyvelhetett el a Gaddafi rezsim bukása után. Most meg kell oldani az ország anyagi szükségleteit, és segíteni kell ezt az országot a demokratikus átmenet útján, amely nagyon összetettnek tűnik. Köszönöm. Valóban paradox helyzet, hogy aki a kezében a fegyver, át kell adják valakinek, aki nincs. Tehát a fegyver birotok jelentette a hatalmat, át kéne adni egy polgári hatóságnak, ilyen meg nincs. Nagy, nagyon nagy kérdés, ez is csak egy része a, a problémának. Gomes asszony szó. Szeretném elmondani, mennyire nagyra becsülöm azt, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak, melyet nagyon jól vezet Szalafranka kollégám, és köszönöm a többi kollega részvételét is, aki különféle szakértelemmel, háttérrel bírnak. Én, mint a jelentéstevője a parlamentnek, május óta utaz, voltam Bengáziban, aztán Tripoliban szeptemberben, örülök annak, hogy kollégáim is megerősítik azt, ahogy én látom a helyzetet. És ahogy Franka úr az előbb kifejtette, nagyon örülök annak, hogy ugyanazt a, ugyanarra a következtetés jutottunk arra, nevezetesen, hogy külpolitikánk lényegi eleme kell legyen Líbia a térségben. Nem csak azért, mert már óriási beruházásokkal éltünk az elmúlt évben, támogatva a változást Líbiában, hanem azért is, mert prioritás kell legyen saját érdekünkből is ez az ország. Hiszen ha sikerre visszük ezt a líbiai ügyet, akkor ez hatalmas változást hozhat az országban is, meg a térségben is és a saját érdekünket szolgálja, hogy sikerül, sikerül vigyük minden területen. Biztonsági kérdéseket értelem is, Libia biztonsággal mi biztonságunk is, és a gazdaság értelemben is, hisz Libia gazdag ország. Nagyon fontos a különbség a többi térségbeli országgal összevetve, hogy ott minden szinten fogadókészség mutatkozik irántunk. Ez érzékelhető volt a kezdetektől fogva, a felkelés kezdeteitől fogva. Ennyiben különbözik a térség többi országától Líbia. A libiaiak tudatni akarták velünk, hogy erőteljesen vonza őket az európai támogatás, erre van szükségük, és ez nem feltétlenül pénz. Pénzük van, az olajtermelés elérte a a forradalom előtti szintet. Nem pénz kell, hanem kapacitásépítés a legalapvetőbb dolgokra vonatkozóan. Hiszen korábban nem léteztek demokratikus intézmények, nem voltak politikai pártok, nem volt semmi. Most ugye nagy gond a biztonság kérdése. A, a milícia felépítése. Legyünk őszinték, ez a milícia nem fog eltűnni egyik napról a másik napra, ők az egyetlen biztonsági erő Líbiában. Miközben ők maguk is fenyegetik a biztonságot, de hadsereg nincs, rendőrség nincs, csak ők vannak. És kérték, hogy ők kértek, hogy képezzük őket, és a milícia tagjai építik majd fel az új rendőrséget, az új hadsereget, az új határvédelmi szerveket, és éppen amikor ott jártunk, éppen egy héttel a, a fordulom évfordulója előtt, ugye nagyon Kadhafi fia fenyegetéseket Niger, Nigerből, és nagyon éles időszak volt az. Most azonban megbukott a rezsim, és egy új rezsim kell, hogy teljesítse a, az igényeket. Nagyon törékeny időszak ez, hiszen az új kormány átmeneti kormány nem igen tud döntéseket hozni fontos kérdésekben. Egyfajta vákum érzékelhető, sőt, a biztonság helyzete romlik. Nem tudják kifizetni a milícia tagjai, hol van pénz, tehát nincs erre szervezet. Tehát ebben a tekintetben rendkívül fontos kiegészítve azt, amit Szalafrankor mondott, az ENSZ segítségével jóvá hagytak egy választási törvényt. Érdekes ennek a folyamata, mert júniusra tervezi a választásokat. Ezek nyilván nem lesznek tökéletes választások, ezen körülmények között szinte lehetetlen. De csak így lehet egy legitim megtűnő kormányt felállítani, amely aztán döntéseket hozhat Ilyen értelemben azt hiszem, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nem lesz tökéletes ez a folyamat, az egyiptomi választás sem volt éppen jó példa, Tunézia mondjuk sokkal jobb volt, de nem szabad tettünk a dolgot, mert jól tudjuk, hogy előre, hogy nem lesz tökéletes a dolog, ám ez egyetlen módja annak, hogy legitim kormány álljon fel. A jó dolog meg az e- mindebben, ugye most állnak fel a politikai pártok, 140 tagja a, az új közgyűlésnek a, a törzsi vezetőkből áll össze, ám a felmaradó részt az új politikai pártok soraiból választják meg. És egy úgymond cipzár listára választják az embereket, egy férfi, egy nő, egy férfi, egy nő alapon. Ez nagyon izgalmas dolog egy arab országban ahol ráadásul az iszlám konzervatív ágazata uralkodik. Nagyon pozitív, érdekes aspektus ez. Jól mutatja azt is, hogy a libiai vannak szervezeti kapacitásai, annak ellenére, hogy nincs tapasztaltuk. A nők is tüntettek, 10%-os kvótát kértek, követeltek először, aztán újra tüntettek, és elérték a, a szívzárrendszer alkalmazását. vannak bátorító, izgalmas jelek, ahogy Szalafranka úr is elmondotta, ez az oka annak, hogy az, az EU szedje össze magát, folyamatos képviseletet állítson fel, és adja meg azt a támogatást, amit kérnek tőlünk. A civil társadalom, a média, szabadság és itt tovább. Nincs időm, még be pedig szívesen beszélnék a problémákról, a bevándorlókról, a börtönök helyzetéről, és így tovább, majd más alkalommal. Köszönöm, Káfi eh, bom Én... Köszönöm, szlovénul fogok beszélni. És hat pontban szeretném kifejteni mondandómat. Az első fontos dolog, hogy valamennyi miniszter, akivel találkoztunk, és ezek helyettesei, valamint a miniszter elnök helyettes arról szóltak, hogy nincs pénz. Valamennyien valamennyiüket nagyon rosszul érinti ez a dolog, hiszen az európai bankok részéről nem áll pénz rendelkezésre. Amióta a rezsim ezt a dokumentációt magával vitte, nem férnek hozzá ezekhez a pénzekhez. Ez nagy frusztrációt eredményez, hiszen egy év, egy év telt el a forradalom óta, és még mindig nem áll rendelkezésre a pénz. Meg kell értenünk, hogy ö, prioritásokra van szükségük, hogyha ellenőrizni akarják a helyzetet. A második dolog, amit említeni szeretnék, a következő. Ma megkérdeztük a Jordán külügyminisztert. Itt arról a kérdésről van szó, hogy a jordánok más formában hozzájárulnak-e a segítségnyújtáshoz. Azaz, Líbiában az adminisztráció problémájának megoldását illetően Nos, nem lehet más adminisztrációval, közigazgatással felváltani a jellegi adminisztrációt, mert ez nem létezik, Gaddafi ezt nem, felejte, nem fejlesztette ki. A helyi ö, hatóságok léteztek, tehát nem mondhatom azt, hogy minden hiányzik. A harmadik pontot illetően Jordánia jelenleg tízezer egykori harcost képezett rendőrökké. Ezeket integrálni akarja a rendőrségi struktúrákba. Nem arról az, hogy Libiában nincsenek rendőri struktúrák, rendőrősök, tehát mindent a nulláról kell elkezdeni. Szükségük van a szervezet alapsémájára ahhoz, hogy ezeket az egykori harcosokat, a milicistákat a rendőrségi struktúrákat, struktúrába lehessen integrálni. Van egy fő hadiszeres, de nincs hadsereg. Én védelmi miniszter voltam korábban, tehát van ebben bizonyos tapasztalatom. Paska úr szintén gyújtott ilyenfajta tapasztalatokat, hogy az egyetlen helyes katonai struktúra a légierő, ahol mindenképpen profikra van szükség, de nincs líbiai hadsereg, tehát az alapstruktúrákat kell ott felépíteni. Aztán itt van a szakértelme, a know-how hiányának problémája, ez a nem kormányzati szervek fő problémája is. A kollégám biztos igazat ad majd nekem. A nem kormányzati szervek képviselői kérdezték, félnek a választásoktól, mert olyan embereket választhatnak majd meg, akik a saját törzseiket akarják majd képviselni, és ez aggodalmat kelt bennük. Nem ismerik az alapfogalmakat, amikkel mi itt a demokratikus keretek között dolgozunk. Csak megismételhetem azt, amit a Jordán külügyminiszter látogatásokor mondtam, azaz, hogy a legfőbb legfiatalabb személy, aki valaha is részt vett választásokon, most 70 éves, 42 éves diktatúra időszaka után. Nem sokára sor kerül a következő választásokra. A 70 éves emberek az utolsók ott Libiában, akik valaha is részt vettek választásokon. Libia multietnikus, multikulturális, több vallású ország, és nem tudjuk, hogy a libiai népesség nagy része nem beszéli az arab nyelvet, és mindentől el van vágva, ami jelenleg zajlik Líbiában, ezt is tudnunk kell. És még két pontot ígértem, az egyik Szelafranka úr már szót ejtett erről. A mi szerepünk, hogyan tudunk hozzájárulni mindenhez. A mi parlamenti televíziós csatornánk rövid filmeket készíthet, amelyek a parlamenti demokrácia fogalmait tisztázzák. A parlamenti televíziós csatorna két képviselőivel már beszéltem, és ők pozitívan reagáltak erre a felvétésünkre, valamint Keti Eston részéről, és a mai vita, vitánk is ennek van szentelve. A parlament elnöksége irányába is ismételjük majd ezt a kérésünket, illetve szót tennünk arról, hogy milyen nagy igények mutatkoznak ez iránt a líbiai fél részéről. Az EU-nak pozitív az imázsa, és nagyon jó, hogyha ezt kihasználjuk. És az utolsó pont Bengázival kapcsolatos. Ez egy olyan része Libiának, ahol a GDP 60%-a következik, és ezt a tényt sokáig nem vettük elően figyelembe. Líbia nem csupán Tripoliból el, Líbia gazdasága Bengáziban összpontosul, a szellemi elit úgy szintén Bengáziban tömörül, és Európai Unióként jobban ö, meg kell szerveződnünk, Bengáziban is ö, irodát kell kell nyitnunk, elgondolkodtunk erről, Libia ezen legjelentősebb részében talán egy közös európai konzulátust kell nyitnunk, ahol ö, vízumokat lehetne közösen kiállítani, hogy az embereknek ne kelljen 1500 kilométert utazniuk uh, Tripoliig. Ezek biometrikus dokumentumok, és meg kell érteniük, hogy a teljes családnak kétszer oda-vissza kell utaznia ezen dokumentumokért. Hogyha észszerű megközelítést találnánk, és képesek lennénk ezt megszervezni, akkor egy konzulátusi hivatal nagyon észszerű, kedvező dolog lenne, és nagyon jó visszhangra találna ez. Köszönöm, Lanzor Grófia szó. Ich habe das eigentlich gar nicht vorgehabt, aber... Nem akartam felszólalni, de Kacinónak szeretném elmondani, hogy ez az utóbbi elképzelés, hogy legyen egy közös konzulátus, ezt rendkívül észszerűnek tartom, de a Nagy- Nagy-Britannia bizonyosan elutasítja majd ezt a tanácsban. Ez csak egy mellékes észrevétel. Szerintem van értelme ezen dolgozni. Ezt számos esetben megteszik egyébként, higgyék el. Um. You were in Tripoli. Is it possible to travel? Tripoliban ö, volt a kolléga. Tripolin kívül lehet utazni? Azért kérdezem, hogy amikor a külügyi szolgált, a bizottság utazik, akkor is fontos, hogy a, a, a milícia és a biztonsági erők azok ott föl alá garezdálkodnak, vagy lehet bizony, biztonságban utazni? No, muy rápidamente para que Alexander... Eh, la... Nagyon röviden a külügyi szolgálat, biztonsági szolgálat azt mondta, hogy egy biztonsági felszereléssel, tehát védőmellénnyel, sisakkal kell utaznunk. Mi szabadon utaztunk, nagy biztonsági fokkal, biztonságosan, de ahogyan Kacin úr is elmondta, az a tény, hogy nincsen valódi rendőrség vagy hadsereg, ez azt jelenti, hogy az ország valóban a milícia kezében van. Tehát itt ö, nem arról van szó, hogy a bunkerből egyenesen a szeledába kellett rohannunk, és támadásoknak voltunk kitéve. Nem ennyire veszélyes a helyzet, de tény az, hogy nincsen rendőrség, nincsen katonaság. Tehát előfordulhatnak incidensek, bármilyen incidens. Aztán egy kis rendőr hivatalnak ellenőrizte az egész repülőteret, ő kísért el a repülőtérre. Köszönöm. Remélem, hogyha már kicsi, kisnövésű emberek nagy fegyvereiket forgatnak. Köszönöm. Mielőtt elmegyünk, még jóvá kell hagyjuk a december 20-i ülés jegyzőkönyvét. Van-e ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Nincs. Elfogadon tekintjük. Zárom az ülést, holnap kezdünk, szavazással 9-kor. Pontosan. Mindenki hozza a kártyáját. Köszönöm.